Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák, legalábbis azoknak kívánok jó napot, akik itt vannak. Először is szeretném, hogyha elfogadnánk a napi rendet, amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt meg is tesszük, el van fogadva. Emellett jóvá kell hagynunk a jegyzőkönyvét több ülésnek, mégpedig a szeptember 25-ei, az október 16-ai és az október 19-ei ülésnek, hogyha ezek, ezekkel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük azokat. Most jönnek a e, Nincsenek elnöki e, közlemények, de beszámolnék a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. Valójában három három helyen szállt fel a fehér füst, hogy egy ilyen vatikáni analógiával éljek, tehát három trialógus sikeréről tudok beszámolni. Először is az IFRS 9 utolsó trialógusa, amely egyben a Large Exposure Transitional Arrangements témáról is szól. Október 25-én tartottuk, ez egy felgyorsított CRR, CRD csomag téma, és a trialógus során politikai megállapodást sikerült elérni a kompromisszum alapján. Egyfelől a tanács szövegét vesszük alapul, másfelől pedig a dinamikus elem küszöbét 20%-ról 0%-ra változtatjuk és ez lesz a Large Exposure Transitional Agreement. November 20-21-én újra a bizottság elé kerül, tehát ez a téma. Ez azért fontos, hogy megcsináljuk, mert január 1 lépnének életbe ezek a számviteli szabályok, e, tehát e, kell, hogy időt hagyjunk arra, hogy hatályba is léphessenek mivel ezek a eh, ezek a számviteli szabályok, ez a számviteli keret eh, nagyobb követelményeket eh, ír elő. A kreditorok, tehát a hitelezők hierarchiájával kapcsolatos trialógus megint nagyon közel volt a tanácsi és parlamenti álláspont, ezért is október 25-én sikerült rögtön megállapodni. A végső szöveg technikai munka után október 31-ére készült el, ekkor köröztették a tárgyaló felek között. A parlament a tagállamoknál egy rövidebb határidőt tudott elérni a jogszabályok nemzeti jogba való átvételére, és eh, a, az embedded derivatives definícióját is tisztáztuk, csak úgy, mint egyéb kérdéseket is, például a depozitor preferencia kérdését. Emellett megállapodást írtunk el sok trilógus után ebben az esetben az FC2 témában Juncker terv. Itt eh, két eh, nyitott kérdés maradt még. Egyfelől az irányítás, másfelől a finanszírozás. Ezekben korábban nem volt megállapodás, hiszen azokat újra megnyitotta a tanács. Ezeket a témákat, de aztán a végén egy jó kompromisszumot sikerült elérni mindkét témában, és ez teljes mértékben megfelel annak, amiben megállapodtunk korábban. Tehát egy kielégítő megállapodásra jutottunk, ez egy jó hír és ez lehetővé teszi a 2018-as hatályba lépést, és ezzel a befektetők jogbiztonságot kapnak, és egyben a mechanizmus is javul annak érdekében, hogy a beruházások mobilizálása könnyebbé váljon. Itt e, is ebből a szempontból is fontos a hierarchia, mert e, ez az, ami e, a bailinable adósság pufferének létrehozásához szükséges. Tehát ez három olyan téma, amelynek örülhetünk, és a parlament időben eredményeket ért el, és ezzel Eh, hozzá tudunk járulni. Ezt követően pedig meg tudjuk szavazni ebben a bizottságban ezeket a eh, témákat. Eh, a, az ötös pont következik, az ECON bizottság 2018-as naptára, illetve annak a tervezete. A képviselők megtalálják a naptárat. Ezt október 26-án fogadták el a koordinátorok. Amennyiben ezzel kapcsolatban a mai nap végéig nem lesz észrevétel, akkor ezt a naptárat is elfogadottnak tekintjük. Megyünk tovább. Hatos napirendi pont következik éves jelentés az Európai Beruházási Bank EBB éves pénzügyi tevékenységéről. A raportőrünk idén itt most véleményt csinálunk, mert a Költségvetési Bizottsággal rotációban dolgozunk. Idén a budget a vezetőbizottság, és mi pedig egy véleményt nyújtunk be. A raportőrünk Ludek Niedermayer alelnök úr, és most a módosítókat fogjuk megvizsgálni. 104 módosító érkezett, és ezzel meg is adom a szót a raportőrnek. Köszönöm. Rövid idő áll rendelkezésre vitára, de remélem, hogy elég lesz. Kindly, uh, uh set, uh, Mr. Chair. Ahogy elmondta kedves módon elnök úr, ez csak egy vélemény most. A Kobu által írt saját kezdeményezésre jelentést a csatlakozóan a jelentés fogalmazójaként mondandónkat 1500 karakterre kell szorítani. Fontos tehát ezt tudni, amikor a nagyszámú jó módosítót látjuk, ami egyébként gazdagítja a szöveget, de hát ugye elhangzott, több mint száz módosító futott be, ezeket igyekszünk ezekből a kompromisszumba ötvözni a legfontosabbakat, amelyek egy irányba mennek. 16 kompromisszum született első körben, ezeket holnap az árnyék előadókülésen fogjuk átrostálni, és egy egyéni módosítókat is vizsgálunk majd. Három-négy dolgot szeretnék eh, kiemelni, mint, mint fő elemeket Egyrészt hangsúlyozzuk azt, hogy az FBB szerepe az, hogy a piaci hibákat orvosolja, és az EU gazdaságpolitika prioritás pontjait húzza, innováció, fejlesztés, finanszírozása, fenntartható zöld növekedés, valamint a KKV-k finanszírozásának kérdései. Aztán hangsúlyozni akarok a jelentésben, hogy mielőbb tisztázni kell a Brexit hatásait az EBB pénzügyi pozícióira, aztán az adó napirendünkhöz kapcsolódik, az ekkor és a Parlament részéről a következő hangsúlyozó pont, ez ennek fontossága a napokban érzékelhető. Hangsúlyozzuk, mennyire fontos, hogy a beneficial ownership rendszer átláthatóbbá legyen, az adóelkerülés, adócsalás, pénzmosás ügyei kapcsolódnak eh, ehhez, és az EBB ügyfeleit is érintheti ez, valamint hangsúlyozok annak fontosságát, hogy az EVB külső ö, kapcsolatait más szakpolitikákkal tisztázzuk, és a gazdaságfejlesztés kérdéseinek finanszírozásait megvitassuk olyan országokkal kapcsolatban, amelyek fontosak számukra, például Ukrajna. Várom tehát a holnapi árnyékadő ülés, remélem, hogy konszenzust alakítunk ki majd a módosítók mentén, és az egyes módosítók megszavazására vonatkozóan is köszönöm. Én is köszönöm a jelentéstevőnek. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Ramon Atondo úr, először köszönöm, elnök úr. Igen, én is azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy nagyra értékelem Niedermayer úr munkáját, amelyet jelentéssel kapcsolatban kifejtett. A holnapi árnyékadülésre előkészített szöveg kapcsán azt mondhatom, örülök annak, hogy az általunk beterjesztett módosítók beötvözésére törekedtek láthatólag. És néhány pontot szeretnék kiemelni. Először is az ebéd munkának makrogazdaságok kihatásait illetően szeret hangsúlyozni és emlékeztetni arra, hogy a makrogazdasági kihatások előjelzése 2020-ig arra utal, hogy mindez 2,25%-át jelenteti a GDP-nek, és több mint 1 millió munkahely létrehozását teheti lehetővé, úgyhogy az EBB makro, működésének makrogazdasági hatásait az előzésekben meg kell jelenteni ennek megfelelő módon, mindemellett pedig az a gondolat, hogy az EBB továbbra is anticiklikus szerepet töltsön, mert nagyon fontos. azok, amikor, azok a beruházások, amelyek a válság óta kiestek, és amelyeket még nem sikerült pótolni, azoknak kihatásai vannak. És az is fontos, hogy az EBB a gazdaság növekedés ösztönzésében is kulcs szerepet játszik, valamint a keresleti oldal erősítésében is. Mi beterjesztettünk egy módosítót, mely arra mutat rá, hogy a jelentéstevő által túlzottnak vélt mandátumok, hatáskörök meghatározását hogyan lehetne változtatni. Szerintem fontos, hogy ne utaljunk ezekre a mandátumokra, kifejezetten ezért törölni szeretnénk ezt a bekezdést. Valamint a külső tevékenységben szeretnénk erősíteni a bank szerepét, ez egy fejlesztési bankként is működik, és úgy gondoljuk, hogy analitikus szerepet is be kell töltsön a jó gyakorlatok, a tudás eh, terjesztése bizottsági szakértők és szakértelem bekapcsolásából is fontos lehet. hangsúlyozni kell azt is, hogy mennyire fontos a klímaváltozás elleni harcban a bank szerepköre. Talán a jelentéstevő is egyetért abban, hogy ezeket a módosítókat érdemes a szövegben megtartani. A gazdasági tevékenységek körében meg kell vizsgáljuk az Európai Unió technológia jövőjét. Látjuk, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet játszik, előttünk jár a technológiai fejlődésben. Itt is van tehát tennivaló. Röviden még aláhúznék néhány olyan módosítót, amelyeket mi terjesztettünk be, és amelyek fontosak a kkv szempontjából. Különösen az EBB szerepkörét illetően munkahelyteremtést is magával hozhatnak ezek a tevékenységek, amelyeket kiemelünk valamint a Brexit hatása, amely csökkentheti, csökkenti az EBB tőkéjét. Aztán rámutatunk az EBB fontosságra az utóelkerülés elleni harcban. Ugye az adó elkerülés, halás mindannyiunk számára feladatot jelent, és az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott ezzel kapcsolatban a Panama papírokra reagálva. És az EBB-nek fontos szerepe lehet ebben a küzdelemben. Aztán a kulturális eh, iparágak az EBB befektetési területek kell, hogy legyenek, és végül úgy gondoljuk, az EBB közvetlenebb kapcsolatot tarthatna fenn az állampolgárokkal is. Források, közvetlenül érhető forrásokat is nyújtva. Az EBB elnökének kinevezése pedig nem ebben nem kapott szerepet az Európai Parlament, erre is rá kell mutatnunk viszont. Van még egy gondolat, ami a szocialisták számára fontos. A, az államberuházások, illetve a közberuházások tekintetében az fontos, hogy ne kerüljenek be, szerintem fontos, hogy ne kerüljenek be a hiány elszámolásába, és ezáltal rugalmasabbá tehetne a gazdaságok működését. Ennyi van a tehát azon módosítók bemutatása, amelyeket mi fontosnak tartunk. Holnap a fogalmazóval való eszmánycsára során igyekszünk majd ezeket érvésnyelni egy konszenzus alapján. Uh, I don't see, yes, uh, the shadow... Köszönöm. Az ECR árnyék előadója nincs itt, az Aldi sem, a zöldeké sem, a gué e sem, illetve a zöldektől e, itt van az árnyékeladó. Köszönöm, elnök úr. Hát nagyon sajnálom, hogy a többi árnyékeladó nem tud itt, jel, itt lenni most. Remélem, hogy holnap az árnyékeladók találkozójára el tudnak majd jönni. Még később fogom, mm, fogom majd ismertetni a módosítókat. Mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy nagyon örülünk annak, hogy a mi módosítóinkat elfogadták, és pozitív módon sikerült kiegészítenünk a, tömeg, a szöveget. Az is jó, hogy a kollégák közül többen egyetértenek abban, hogy az EBB nagyon fontos intézmény, a beruházások segítésével elősegíti a fejlődést Európában. Fontos, hogy megragadjuk a lehetőséget itt a szakbizottságban, és az árnyék előadók e, együtt próbálnak hatni odáig, hogy az európai polgároknak még több haszna számadjon az EBB tevékenységéből. E, ami a magán befektetők számára nem vonzó, ott tud az MBB segíteni, és a e, közberuházásokat pénzügyileg támogatni. Néhány területre külön szeretnék kitérni. Az EBB és az FC tulajdonképpen egy kínálati oldali instrumentum, és látjuk, hogy a pénzügyi válság utolhatását még mindig érezzük, ez problémát jelent az egész kontinensen a vállalatok számára a beruházás szempontjából. A tagállamok együtt és közösen tudnak csak megfelelő választ adni, intelligens fiskális válaszokkal, annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tegyék a gazdasági fejlődést. Van, amivel nem értünk egyet a szövegben. A fiskális stabilitás előfeltétele a stabil gazdasági növekedésnek. Hogy a 43-as módosítóban leszögezzük, pont hát a másik irányban mutatnak a folyamatok, és a fiskális konszolidáció a gazdasági növekedés rovására következett be. Mi soha nem úgy tűnik, hogy nem értünk egyet ezzel a ponttal kapcsolatban. A frakciók között nincs egyetértés, ezért a legjobb lenne ezt kivennénk a szövegből. Jó javaslatokat tettünk még a következő kérdéssel kapcsolatban. A másfél eh, eh, százalékos eh, célkitűzéssel kapcsolatos az 59-es számú módosítónk, foszilis tüzelőanyagok kapcsán a tudósok arra hívják fel a figyelmet, hogy 3 százalékos melegedés felé megyünk, és nem fogjuk betart, tudni betartani a másfél százalékosat, hogyha nem Eh, változtatunk, eh, és nem teszünk többet a klímaváltozás ellen. Az Egyesült Királyság, amíg az EU tagja, részt vesz a beruházási projektekben, de szigorú feltételekre van szükség. A Brexit után pedig az Egyesült Királyság be kell, hogy tartsa az összes szükséges követelményt, tehát például a pénzek visszafizetésével kapcsolatos követelményeket. A 103-as módosítónk a visszabőlekre vonatkozik, és kérjük, hogy a kompromisszum kialakításakor ezt vegyék figyelembe. Végül a nemek közötti egyenlőség az EBB igazgató tanácsában. Nagyon fontos, hogy az EBB döntéshozó testülete hatékonyan dolgozzon, működjön az összes európai polgár érdekében. Ez különösen fontos, amikor a közvélemény nagyon sokat foglalkozik a férfiak nőket zaklató magatartásával, ezért kérjük ennek a módosítónak a támogatását. Sajnos holnap nem tudunk ott lenni az ülésen, de remélem, hogy a módosítóinkat figyelembe fogják venni, egy anotált listát fogunk ezekről megküldeni, és az előadónak és az árnyék előadónak azt kívánjuk, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget tudjanak megalkotni. Köszönöm szépen. Nem látok senkit, aki szeretne a spontán hozzászólások keretében felszólalni. Visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen az elhangzott megjegyzéseket a jelenlévő árnyék előadóktól. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy jó megoldást, jó kompromisszumokat tudjunk kidolgozni, és néhány módosítóval kapcsolatban össze tudjuk hozni a szükséges támogatást. Holnap találkozunk, és az ECON gondolom jelentős komoly támogatást ad ennek a jelentésnek. Elnök, köszönöm szépen. Határidők november 20-án lesz a szavazás a szakbizottságban. Tökéletes az időzítésünk, ahogy haladunk itt a napirenden. Következik a hetedik pont, közös vita, két jogalkotási javaslatról, a közös társasági adóalap, illetve a közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozó jogalkotási javaslatokat vitatjuk meg, természetesen egyben egy csomagként. Most ott tartunk, hogy a módosítókat kell megvitatnunk. 14 módosítót nyújtottak be a KTA javaslathoz, Tangúr jelentéséhez 59-et a raportőr nyújtott be, és 101 módosító érkezett a e, KKT a javaslathoz, ebből 30 maga az előadó Lamaszúr úr nyújtott be. Ahogyan valamennyien tudjuk, ez egy rendkívül fontos jogalkotási javaslat, arra számítunk, hogy a tanács komolyan figyelembe fogja venni a mi véleményünket, hiszen a végső szöveg majd elkészül, nagyon hasznos lehet, abból a szempontból, hogy a digitális vállalatok adóztatósának a kérdését hogyan kezeljük, a közös konszolidált társasági adóra vonatkozó jogszabály keretében, hogyan tudjuk az ilyen digitális cégek, platformok nyereségét megadóztatni. Paul Tang parancsoljon 7 perc rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm az összes módosítót, nagy élvezettel olvastam ezeket a módosítók vitájára nagyon aktuális időpontban kerül sor. Tegnap ugye jöttek ki a Paradise Paperek, az adóparadicsom papírok, fiatalkorom egyik hőse Bonóról is kiderül, ő is érintett a papírokban. Ugyanezen a héten születtek meg a republikánus párt javaslatai, a társasági adóreformról 35-ről eh, 20%-kal akarják csökkenteni a társasági adó kulcsátozásában. Erre Európának is kell választ adni. És az egyik válasz, amit ma itt megvitatunk, az Európai Társasági Adó rendszere. Szerintem jó válasz lehet. Ez a javaslat, ugyanis egységes adózás felé haladunk. A társasági adózásban a vállalatok eldönthetik, hogy hol könnyeljék el a nyerességüket, ennek a javaslatnak az alapján, ami az egységes adózást teszi lehetővé. A adót ott kell fizetni, ahol a nyereség keletkezett. McCarthy rámutat arra, a 95-ös módosítóban, hogy ugyanezt az elvet globális szinten kellene érvényesíteni. De hogyha Európa elfogadja az egységes adóztatás elvét, akkor az USA-ban és Svájcban is majd ez lesz a domináns, a meghatározó elv a társasági adózás területén, és a végül kialakulhat globális szinten is egy eh, egységes eh, rendszer, illetve a nyereség több országra történő szétfelosztásának a rendszere. Tehát a vállalatok az adó tervezés, az agresszív adótervezés ellen jobban fel tudnak lépni, és az adó versenyt vissza lehet szorítani. Az én pártom és az én frakcióm is abból indul ki, hogy legyen egy minimális adókulcs. Mások kihangsúlyozzák, az, hogy minden ország saját maga kell, hogy tudja meghatározni, hogy milyen adókulcsot alkalmaz. A Emmanuel Macron előállt azzal, hogy legyen egy kötelező adó mérték, illetve legyen egy folyosó a minimális és a maximális adókulcs között, talán ezt is érdemes megfontolni. Érdekes kiegészítés, elsősorban a digitális platformok, mint a Google és a Facebook megadóztatásának a kérdése. Erre nem a szúr is, és én is felhasználtuk az OECD munkáját, és ezt többek között ott már Karasz is támogatja a 87-es módosítóban, illetve Markus Ferber a 147-es módosítóban. Markus azt mondja, hogy a jelenlegi adórendszert ki kell terjeszteni a virtuális állandó telephelyre is, és szerintem a parlamentnek is ezt kell követelnie. A második kiegészítés a fenntartatósággal függ össze. Van de Kendelár az 59-es, azután Éva Zsoli a 67-es módosító nyújtotta be. A fent fenntarthatóság, illetve a levonások kérdése kapcsán biztos, hogy az árnyék előadók találkozóján ezt még tovább fogjuk átbeszélni. Mások, más kollégák szóltam ezek azért, hogy együtt kell működni az adóhatóságokkal. Az egyik kollega azt javasolja, hogy tegyük kötelezővé az adóhatóságok felé nyújtandó információ vagy adatszolgáltatást. A küszöbb csökkentésével kapcsolatban felvetődik az, hogy a 750 millió talán túl magas küszöb, ezt csökkenteni kellene. Ted Luke például ezt a küszöböt öt éves időszakban szeretné csökkenteni, Markus Ferber pedig tíz éves időszakot javasol, de a cél az egyértelmű, alacsonyabb küszöböt szeretnének a kollégák. A levonhatóság kérdésével is foglalkoznak a módosítók. A módszer viszonylag egyszerűen végrehajtható és nyomon követhető. Ezért ne adjuk fel túl könnyen azt, hogy adókedvezményben rétesítsük a növekedést, illetve a kutatást, fejlesztést. Hogyha az Európai Parlament támogatja a tőkepiaci uniót, akkor a társasági adó rendszerében is el kell távolítani az útból az akadályokat. Éppen ezért a saját és a külső tőke finanszírozást azonos módon kell kezelni. Mert ha ezt nem ezt tesszük, akkor ez megakadályozza azoknak a vállalatoknak a tevékenységét, amelyeket beruházások számára kölcsönt nyújtanak ezekről a kérdésekről is kell még vitáznunk. És végül még egy kérdés, a K plusz F levonások, ez az úgynevezett szuper levonás kérdésre. Markus Ferber a 147-es módosítóban az adójóváírásról beszélt, Éva Zsoli is megpróbálja csökkenteni csak a munkaerőre eh, rárakódó kiadások levonthatóságára a levonási lehetőségeket, de egyértelműen kell definiálnunk a kutatást és a fejlesztést, és mindenek előtt a K plusz F munkavállalókkal kapcsolatos költségek levonására kell koncentrálnunk. Most eltelik a 7 percem, köszönöm mindenkinek a módosítókat és várom már azt a vitát, amit majd Lamasszúrral lefolytatunk a nemzeti parlamentekben, ellátogatunk fővárosokba, még ez a sorozat nem ért véget, Romániába és meglepő módon Írországba is ellátogatunk. Ezek a tárgyalások a nemzeti parlamentekben befolyásolhatják majd a tanácsban zajló munkát és az új európai társaság edőrendszer kialakítását. Köszönöm. Most az ICCPT jelentős tevőjeként találom az úr meg a szót. Köszönöm, elnök eh, úr, ahogy eh, azt eh, már mondtuk, nagyon szoros együttműködésben hetek óta dolgozunk annak érdekében, hogy a nemzeti parlamenteknél eloszlassuk a e, kétségeket, csak úgy, mint a nemzeti kormányoknál e, és ezért is utaztunk olyan sokat. E, szeretném megköszönni a kollégáknak, akik jó néhány módosítót benyújtottak ehhez a szöveghez, és Annyit mondanék, hogy erről az adó jogszabályról, amelynek a fontossága éppen az imént lett kihangsúlyozva, az Európai Parlament nem tud részt venni ebben a döntésben. Igazán véleményt tudunk adni a tanácsnak ebben a és ilyen jellegű kérdésben. Tehát a mi politikai célunk az az, hogy a miniszterek tanácsa eh, végre kötelességének érezze azt, hogy foglalkozzon bizonyos alapvető kérdésekkel, eh, amelyek, eh, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság is eh, letette egy anyagot az asztalra. És itt több dolgot szeretnék konkrétan kiemelni. Először is a CCTB formájában véget lehetne vetni annak az adóversengésnek, ami az elmúlt években tényleg háborús méreteket öltött, és egyik tagállam alássa másikat adóügyi szempontból. Az OECD és az Európai Bizottság is erre törekszik. A második célkitűzés az az, hogy harmonizáljuk a vállalatok adóalapját az Európai Unióban. Tehát a harmonizáció az már önmagában egy cél, amit el kell, elfogadott az Európai Unió 15 tagállama már 20 évvel ezelőtt, és amit azóta egy kicsit elfelejtettünk, egy közös adótérség létrehozásáról van szó a közös valutazónán belül, eh, hogy azt eh, élvezhessék az ezen a területen működő cégek. A harmadik cél az az, hogy modernizáljuk és egyszerűsítsük a vállalatok megadóztatását a tagállamokban. Ezt eh, csinálja éppen az Egyesült Államok is, és amikor modernizáljuk az adó problémákat, akkor nyilván oda kell figyelni a digitális gazdaságra és a digitális platformokra. Ezzel kapcsolatban számos számos javaslat született, például a francia kormány részéről is, a jelenlegi francia kormány részéről is, amely egy indirekt adóra irányult, és amelynek a célja az, hogy bevonjuk a CCTB alá a digitális cégeket is. Nos, ezekkel a célokkal összhangban a, egy olyan rendszert javaslunk, amely minden cégre érvényes lenne, és mindenki érezhetné és élvezhetné annak verseny előnyeit, ennek szintén következménye lenne az, hogy a két szöveget egyszerre kellene elhozni, elfogadni, ami eh, egyes eh, módosítókban is megjelenik, tehát a kettő eh, dolognak egyszerre kell életbe lépnie, és szintén fontos az, hogy olyan kritériumokat hozzunk létre, amelyek révén egy digitális cég nél figyelembe vesszük azokat a helyeket, az országokat, tagállamokat, ahol egy cég tevékenykedik és tevékenységet végez. Egy egy olyan rendszerről van szó, amely bizonyos tagállamok számára nyilván nyereséget hoz, mások számára eh, veszteséget a jelenlegi rendszerhez képest. És végezetül a, annak is tudatában vagyunk, hogy jó néhány módosító arra irányul, hogy legyen rugalmas a rendszer bevezetése, illetve megfelelő határidő legyen rá. E, nyilván e, itt e, egy olyan teherről van szó, amelyel meg kell, hogy tudjanak birkózni az adóhatóságok, az adóigazgatások. Egy nagyon komplex rendszerről van szó, éppen ezért reálisan kell hozzáállni a határidőkhöz. Én nyilván azoknak a módosítóknak a leszavazását javaslom, amelyek egyébként ellenzik önmagában, vagy alapvetően a közös társasági adóalapot, és mert vagy vagy, vagy jó egy rendszer, és akkor ne tagadjuk meg tőlük a nem tag, ne tagadjuk meg a kis, tag, kis cégeket sem ezektől, vagy pedig nem jó, és akkor viszont még dolgozzunk rajta. Lehet, hogy ez egy kicsit egyszerű okoskodás, de ez az, ami vezetett engem. Szükségem lenne arra is, hogy jobban megértsem egyes módosítóknak a hátterét, hogy mit értünk csoport alatt, illetve csoporton belüli tevékenységnek. Voltak kollégák, amely, akik nagyon technikai módosítókat nyújtottak be. Alapvetően nyitott vagyok, csak további pontosításokra van szükség illetve az elosztás formuláját eh, is eh, meg kell eh, vizsgálni, illetve az adóalap földrajzi elosztását is. Aztán a különböző formulákkal kapcsolatban, amelyek megint csak a bizonyos javaslatokban megjelentek, ezek között vannak nagyon érdekesek is. A harmonizáció, a nemzeti parlamentek szerepére vonatkozó módosítók szintén fontosak, szükség van hatástanulmányra, e, illetve egy kompenzációs alapra is, amely szintén egy jó ötlet, és e, alapvetően természetesen továbbra is tagállam, mi szinten maradnak az adószabályok, ezt a szerződés is e, így rendeli. Ennyit szerettem volna mondani első reakcióként, e, és megköszönöm még egyszer azoknak a munkáját, akik hozzá akarnak járulni a jelentésünkhöz. Köszönöm mind a két e, raportőrnek, és most akkor következnek az árnyékelőadók. Az első Markus Ferber, 7 perc. Köszönöm szépen. Természetes, hogy az adó téma nemzetközi összefüggésben ma megint a figyelem terében van, és a paradicsomtól a, para, a Panamáig tart út egy másik szolgáltató szóló információkat is jelent egyben, de már a hasonló és a két probléma analízise is hasonló eszközöket kíván. Ezért fogjuk egyszerre kezelni őket a plenárison, és aztán meglátjuk, hogy a vizsgálatbizottságban merre megy majd a dolog, ezt csak előre mondom. A Fonseca cég akkori ügye és a most érintett cégek ügyében lehet, hogy lesznek további eredmények még, amelyek meghatározzák a munkánkat. Ez csak egy előrezős megjegyzés. Ám azt most világosan kell már látni, hogy egy közös mérési alapra vonatkozó javaslatról van szó, adat, adó alapról van itt szó, ezt is figyelembe kell tehát venni, és a második dolog a konszolidáció. Ezért, kedves Paul, neked is elmondtam már, hogy mi parlamentként egy egységes adó, minimális adótételt javasolnánk, azt szerintem nem volna jó javaslat, nem támogatnám, és nagy lelkesedés sem kell tenni a tagállamok körében, amelyek adópolitikában alap hatáskörrel bírnak. Ez csak egy mellékes megjegyzés. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy milyen kihatásai lesznek az adománykapozásoknak. Vannak tagállami információk már erről, hogy a javaslat az adó bevételekre milyen hatással lesz, az nagy kérdés. Nagyon kevés adat áll rendelkezésre ennek értékelésére, és egy hatalmas probléma, amit most kell megoldanom. E bizonytalanságok láttán én szerintem kicsit körültekintőben kéne haladnunk és érvelnünk, különösen a két nagy hiányosságot illetően, amelyek az Európai Bizottság javaslatában vannak Egyrészt a nagy a kutatás és fejlesztési témákban adott kiadások levonhatóságának nagy vonalúsága és a befektetések ügyében. Ami a kutatás és fejlesztési kiadásokat illeti, utalnék arra, hogy hazámban már a 3 százalékot szeretnénk elérni, anélkül, hogy ez az abszolút, ez a szuper levonhatóság fennállna, tehát az adó hatóságnak a bejelentén Németországban nem kapnék semmiféle felmentést, úgyhogy más, egy másik országban, Németországtól nyugatra bevezették ezt az abszolút levonhatóságot, vagy leszám, elszámoltathatóságot, és ettől nem nőttek az ipari kutatási kiadások. Lehet tehát, hogy más mechanizmusokra van szükség, mint az adó levonhatóság, vagy kedvezménye eszköze. Palnak utaltam már arra, hogy egy adó jóváírás javaslata éppen azért, hogy kisebb vállalatok, fiatalabb vállalatok, amelyek még nem rendelkeznek nagy profitokkal, amelyek alapján a nagy leírásoknak kedvezményeti lehetnének, lehet, hogy őket jobban ösztönözni, és, vagy akár veszteségeiket tudnak kisebb, csökkenteni a, a vállalat korai szakaszában. A második nagy témakulog a befektetések és növekedésben való hatása a tőkepiaci unióban, és a tőkepiaci finanszírozást támogatni kell, ám hogy ez adó jogszabályokkal hogyan függ össze, hát egy kicsit számomra nem éppen világos a bizottság javaslata e tekintetben, és nem hiszem, nem biztos, hogy megfelelő válaszokat ed erre. Egyszerűbb ha, volna az, hogyha a kamat jövedelmek levonhatóságát jobban korlátoznánk, és a saját tőke finanszírozás vonzóságát jobban erősíteni a, mellék, a negatív mellékhatások nélkül. A digitális táv, gazdaság erősítése mindegyünk számára fontos téma, hogy lábjegyzettel élnék itt, elnök úr, a kitérnék tudnélik arra a látogatásra, amelyet amit köz, a washingtoni IMF-nél tettünk, és az új CD-vel is volt egy találkozónk, amit aztán lemondtak, Reméljük, hogy tudjuk majd folytatni ezt a megbeszélést e felekkel. Óvatosan fogalmaz, nagyon sajnálatosan talán, hogy nem sikerült, mert a digitális gazdaság kérdéseiben döntő fontosságú kérdés az, mit tehetünk a saját eszközeinkkel, ugyanakkor nemzetközi szinten és az Európai Unió határain kívül is egyeztetni kell a definíciók, például a digitális vállalati székhely ügyében az OECD-nek hatalmas munkájában is hozzájárul ennek a kérdésnek a rendezéséhez, én értelemben fontos volna megbeszéléseket folytatni, hogy lehetőséget találjunk e nagyon fontos hatósággal, a gazdasági és monetáris szakbizottság szempontjából is fontos volna velük együttműködni, döntő fontosságú volna ez is. Vannak kezdeményezéseink több tagállam részéről, az Equalization Tax ügyében. Ez egyfajta forgalomadóztatás, ám érdemes elgondolkozni ezekről az eszközökről. Én is megpróbálom a kiutat meghatározni ebből a problémából, hogyan lehetne EU szinten egy olyan definíciót találni a virtuális vállalati székhelyre, amely megállná a helyét, és amely alapján észszerű folyamatokat lehetne az OECD-val is egyeztetve és szinkronizálva, tovább gondolva azt, miképpen lehetne az Európai Unióban előrelépéseket elkönyvelni ebben a témában. Itt nagy nyitott, nyitva állnak ö, ö, fontos oldalfrontok, foglalkozni kell tehát arról, hogy egyetem, hogyan tudunk megállapodni arról, hogy az Európai Unióban miképpen lehetne éllovasa e kérdések rendezésének az OECD eredményével szinkronizálva. E néhány rövid megjegyzéssel zárnám, várom a további együttműködést, és remélem, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumokat tudunk találni a végén majd, amelyek lehetőségeket nyújtanak arra, hogy a tanácsban tovább tárgyalva vigyük kérdéseket tovább, ez nagyon fontos számomra, mert lehet egy szuper megoldás, mint a megoldást találni, ám hogyha a tanács rá se néz, akkor az nem sokat ér. Tegyük tekintetbe tehát, hogyha hatással akarunk lenni, akkor realista módon kell értékelni a tanácsban, megállnak-e mindezek. Thank you um, very much. Köszönöm. Ügbei szocialisták és demokraták. 7 perc. Köszönöm, elnök úr. Ahogy azt a kollega is mondta, eh, itt eh, most eh, arról van szó, hogy egy nagyobb konfergencia legyen az adózási ügyekben, és fel tudjunk lépni a, az adócsalás ellen, és a Paradise Papers tegnapi kirobbanása eh, szintén azt mutatja, hogy erre fontos van. Aztán korábban volt a Panama Papers, meg a LuxLeaks, eh, és eh, itt pedig a Paradise Papers az még egyszer rámutat arra, hogy milyen erkölcstelen adó praktikák zajlanak a kulisszák mögött, vagy adott esetben bűnös adó taktikák. Tehát ezért is akarjuk ezt előmozdítani ezt a dossziét, mert úgy gondoljuk, hogy egy közös adóalap az fontos lenne, mert annak hozzáadott értéke van. Amit a raportőr írt, az, a raportőrök írtak, az használható, tehát jó kiindulási pont néhány módosítóhoz fűznék szóbeli kommentárt. Az első megjegyzésem az az, hogy egyes képviselők sajnálatos módon azt akarják, hogy az egész irányelvet vessük el. Ez, ehhez képest egy ilyen irányelv az a több országban működő tisztességes vállalatok munkáját és életét könnyítené meg, ráadásul könnyebb lenne a fellépés az adó kikerülés ellen is. Ezt nyilván nem akarják azok, akik el akarják utasítani mindezt. Emellett azt is, annak is, azt is üdvözöljük, hogy egyszerre lépjenek életbe ezek az irányelvek, tehát az összevonás nélkül a közös adóalap az önmagában nem sok értelemmel bír, tehát ezek, ezek eléggé össze vannak kötve. Ferber kollega is mondta, de én is megismétlem, hogy nagyon fontos a digitális gazdaság adó problémáit megvizsgálni és modernizálni kell, az adóztatást figyelembe kell venni, a tőkének a nagyon könnyű mozgását, erről már beszélt a kollega. A negyedik megjegyzésem az az, hogy vannak bizonyos mechanizmusok, illetve a bizottsági javaslat mechanizmusai, azok egyrészt a az innovációt és a beruházásokat akarják előmozdítani, amit, aminek örülünk, és a másik része viszont úgy gondoljuk, hogy bizonyos cégeknél ez problémát okozhat. Ezek érdekes javaslatok, de nem akarjuk azt, hogy a már létező adóügyi különbségek azok növekedjenek, és ne pedig csökkenjenek. Vannak fontos kérdések, ezek közé tartozik az adó ráta, illetve az irányelv alátartozó cégek vonatkozásában a küszöbök. Mi azt szeretnénk, hogy minden multicég tartozzon a hatája alá ennek a szabálynak. Nem tudom, hogy miért gondolkoznak egyesek forgalomban. Én úgy gondolom, hogy alapvetően ugyanez kellene, hogy legyen a szabály. Az EU-nak nem csak hitelesnek, hitelesnek kell maradnia. Mi mindannyian kép képviselők vagyunk, e, és e, senki itt nem tudná megmagyarázni a, e, a választóknak, hogy egy nagyon alacsony, nagyon alacsony adóztatási ráta az, az miért lenne elfogadható egy olyan cég, amely 500 milliós hasznot hajt, az miért kerülhetné el ezt a fajta közös adóadap, adóztatást. Tehát ezért is javasoljuk azt, hogy a 18%-os alap az mindenkire, 18%-os ráta mindenkire érvényes legyen. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a 2011-es javaslat eh, azért bukott meg, mert eh, nem kapta meg a többséget a tanácsban. Eh, noha ez a kudarc azóta is súlyosnak minősíthető. Azt szeretném, hogy a parlament ezt a mostani nekiveselkedést nagy többséggel támogassa, és ez egy ilyen nagy támogatás az valószínűleg nyomásgyakorlásként lesz értelmezve a tanácsban is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Sander Lunas az ECR frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr. És valóban ők én voltam az, aki általános elutasítást tartalmazó módosítót adtam be. Ma van egy kis időnk, úgyhogy most kicsit ki tudom fejteni bővebben, hogy mi motivált engem erre. Szeretném világossá tenni, hogy a KTA, a KKTA célja az jó, az megvalósítható. Ugyanakkor szerintem ezt a célt más módon, arányosabban is meg lehet valósítani, intelligensebben a közös konszolidált társasági adólap szigorúan korlátozza a tagállamok szuverenitását, és már is a vita lényegére térnék, megakadályozza a fiskális versenyt. És szerintem az fiskális autonómia elvesztése nagyon sűrűsen érintene több tagállamot, ez az Európai Unió szívét érinti, hiszen a verseny az, ami, a, ami erősebbé tesz minket, ami a kiválóságunkat adja, a tisztességes egységes módon biztosítani kell a versenyt a tagállamok, a régiók között. Miután ezt elmondtam, és ezt korábban is már többször kifejtettem, határozottan úgy gondolom, hogy nem méltányos az, hogy a multinacionális cégek alkalmazhatják az agresszív eh, adótervezést, eh, hogy nyereséget átcsoportosítsanak eh, más adójoghatóságokba, és hogyha összehasonlítjuk ezt a KKV-k lehetőségeivel, ők ugye nekik nincsenek ilyen lehetőségeik, és ez nyilván nem tisztességes. Tehát az elben egyetértünk, az adókat ott kell fizetni, ahol a nyereség keletkezett. És ez hát azok annak, amiért már egy sor intézkedést eh, foganatosítottunk nemzeti szinten, hogy egyszerűbbek, transzparensebbek legyenek az adórendszerek nemzetközi eh, szinten is. Az OECD keretében megszületett az antibeps, a tagállamok most ültetik át a standardokat a nemzeti jogba. Európai szinten azzal számítunk, hogy az OECD néhány javaslata közvetlenül is eh, érinti majd a belső belső piacot, és ez jó dolog. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, és ez egészen világos, hogy ez most ezek a forradalmi nemzeti fejlemények, ez, ez nem elég. Harmonizálni kell az adóalapot, konszolidálni európai szinten, és utána kell így a nyereséget felosztani. Most minden tagállamnak megvan a lehetősége arra, hogy a saját társasági adó kulcsokat meghatározza, de az is világos Tang kollega jelentésében azt mondja, hogy most a tagállamok versenyezhetnek a társasági adó kulcsokkal, és hogyha ez, ez így van, akkor változtassuk ezt meg, legyen egy közös minimum adókulcs. Szerintem ez, még ez nem tenné erősebbé az Európai Uniót. Ugyanis a kérdés az is, hogy hol lesz ennek a vége. Ha most a tagállamok fiskális szuverenitásáról beszélünk a társasági adó kapcsán, akkor mi lesz a következő lépés? Jön majd a személyi jövedelemadó, környezetvédelmi adó, forgalmi adó, stb. Ez a javaslat, tegyük ezt világosan, arra épül fel, hogy harmonizálni kell az adópolitikát európai szinten, hogy legyen egy erős belső piac. És teljesen őszintén ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem a verseny jó dolog, amit eh, bátorítanunk eh, kell. És gondoljunk arra is, amit Michel Jean a bizottságadó ügyészszolgálatának korábbi vezetője mondott 2014-ben, idézem, ez az egyik legnagyobb drámája az európai kontinensnek, hogy ilyen nagy az adóverseny ezt nagy drámának nevezte. Például a társasági adókulcs 1990-es 37%-ról 2014-re 22%-ra csökkent. Hát milyen nagy dráma, hogy 37%-ról lement eh, az adókulcs 22-re. Megint csak nem értek egyet. Szerintem az adóverseny miatt mentek lefelé az adókulcsok. És szerintem ez nem dráma, hanem ez egy nagyon is jó dolog. Ez jó a gazdaságnak, jó a beruházóknak, a vállalatoknak, jó a bérek szempontjából, jó a fogyasztóknak. És az is tény, egy kicsit tovább megyünk a részletekbe, még itt a verseny boncolgatva, az Európai Unióban az emberek a lábukkal szavaznak. Hogyha az egyik tagállamban valami nem tetszik, nekik átmennek egy másik tagállamba, elköltöznek egy másik tagállamba. E, Franciaországban ugye Holland úr bevezetett magas e, adókat, mit csináltak a franciák? Elmenekültek, e, fogták magukat, elmentek, átmentek Londonba és egy adott időszakban több francia élt Londonban, mint például Bordóban, vagy Nantban, vagy Strasbourgban. Tehát a francia, Londonban élő franciák száma nagyobb volt, mint ezeknek a francia országoknak a lakossága. Macron elnök úr most bölcsen jó dolgokat csinál Franciaországban, lecsökkenti ezeket a nagyon magas adómértékeket, leállítja a brain drain-t, megint lesz verseny, hiszen ezzel Franciaország visszakerül a küzdőtére, és szerintem ez egy jó dolog. Van, akik nem szeretik a versenyt, harmonizált adókat akarnak, azért, hogy utána emelni lehessen az adókat, ez, ezzel én nem értek egyet. De ami engem szavar, az az, hogy itt csorból a szuverenitás. A kisebb tagállamok, általában a kisebb tagállamok, mint az enyém is, például mint Belgium, de még Hollandia is, az előadó hazája, vagy Írország is, veszteségeket fognak elszenvedni. Miért? Azért, mert a nagyobb tagállamoknak már most is nagyobb a piaca, ott most is megvalósul a méretgazdaságosság. Vannak olyan lehetőségeik, amikkel a kis tagállamok nem rendelkeznek. A kicsiknek vonzóknak kell lenni, okosnak, és a fiskális politika pont az, amire szükségük van ahhoz, hogy vonzóvá tegyék magukat, különösen az eurózónában, ahol már nem tudunk játszadozni, ezért nagyon okos adó költségvetési politikára van szükség. Végül szerintem nincs szükségünk sem a ktr ra sem a KKTA-ra, hanem a multinacionális cégek nagyon agresszív adó tervezése ellen kell fellépni az OECD kontextusában és nemzetközi téren. Ugyanis a múltban az emberek az Európai Unión belül szavaztak a lábukkal, Franciaországból elmentek az Egyesült Királyságba vagy Londonba, de most ezek az emberek megint a lábukkal szavaznak, és nem maradnak az Európai Unióba, mert nem lehet elmagyarázni, hogy mitől, miért lenne erősebb attól Európa, hogyha a vállalatok mondjuk átköltöznek az Egyesült Államokba. Köszönöm szépen. Hát attól tartok, hogy mondjuk a KKV-k esetében kicsit komplexebb ez, hogy át tudnak-e költözni más adójoghatóságokba. Most mikrofon nélkül zajlik egy beszélgetés. Az ALDE frakció képviseletében Jezek úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hát nem tudom, hogy hogy szavaznak majd az emberek a lábukkal a Brexit kapcsán, meglátjuk. Köszönöm az előadónak a munkát, az előadóknak és szeretném felidézni azt, hogy mennyire fontos a KTA és a KKTA a belső piac számára, és az adórendszereink reformja szempontjából. A szakbizottságaink eh, ugye foglalkoztak a eh, Panama iratokkal, most itt van a Paradise Papers, megint csak az eh, agresszív adótervezésről, adókikerülésről kell sokat beszélnünk. A jogi arzenálunkban vannak eszközeink, eh, hogy fel tudjunk lépni ez ellen. Nagyon fontos, hogy az adó konszolidáció továbbra is eh, meghatározó eleme legyen ennek a, ennek a jogalkotási javaslatnak. Erre vonatkoznak a módosítóim. Végül a konszolidáció a rendszer létrejöttének a második szakaszának a e, része. Szükség van még egy hatékony vita rendezési mechanizmusra, már csak azért is, mert nem lesz kötelező ez a rendszer minden vállalatra nézve. Egy másik fontos módosítom, azzal foglalkozik, hogy hogyan adóztassuk meg a digitális ágazatot. Itt az állandó telephely e, koncepcióját e, kell kiterjeszteni a digitális platformokra, és ne szakadjunk el attól, hogy fizikai jelenlétre van szükség az adózás megalapításához. Úgy gondolom, hogy nagyon kockázatos, hogyha megnyitjuk a minimális adókulcs kérdését, hiszen tudjuk, hogy néhány tagállam nem lesz hajlandó elfogadni ezt és mm, erre több okuk is van. Világosá kell tenni, hogy nem az adókulcsokat akarjuk harmonizálni. Az én frakcióm ilyen irányban nyújtott be néhány módosító indítványt valamint azzal kapcsolatban is, hogy az információ csere adókérdések kapcsán erősödjön, ez az frakcióm számára különösen fontos. Végül néhány módosítónk a hatállyal foglalkozik, és a KKV-k hatállyal történő bevonásával el kell végezni egy hatásvizsgálatot, hogy a jogszabály opcionális jellege hogyan érinti a KKV-kat. Fel kell mérni, hogy mi az előnye és a hátrányának, hogyha a KKV-k számára is kötelezővé tennénk a rendszert. Köszönöm szépen. Éva Zsoli. Köszönöm, elnök úr. A ciklus kezdete óta a harmadik nagy botrány tört most ki a multik környékén, és eh, az újságírók eh, arra következtetésre jó lenne azt tudni mondani az újságíróknak, hogy megértette a problémát az Európai Unió, és eh, hoz egy olyan rendeletet, amely rendezi azt a tényt, hogy a multik ne fizessenek sehol adót, és erre a CCCTB eh, ígérkezik megfelelő megoldásnak. Számomra az a fontos, hogy eh, a két irányelv egyszerre legyen kezelve, Eh, és eh, mert eh, nem elfogadható az, hogy elfogadjuk először a CCTB-t, és aztán a második sose szülessen meg. Fontos tehát, hogy megnyugtassuk a közvéleményt azzal is, hogy egyszerre létessük életbe 2020-tól ezt a két irányelvet, ahogy ezt a raportőrök is javasolják. Az előző kísérlet óta nyilvánvalóvá vált, hogy a tanácsban azért nem megy át a, ez a javaslat, mert egyhangú döntésre van szükség, és tudjuk azt, hogy Hollandia, Luxemburg és Írország soha nem fogják támogatni ezt a javaslatot. Ezért eh, egy olyan módosítót nyújtattam be, hogy a 116-os cikk értelmében az Európai Bizottság eh, döntsön úgy, hogy itt egy versenytorzulásról van szó, és eh, egyszerű többséggel együtt döntéssel szülessen meg a eh, jogszabály. Egy másik dolog, amin lehet beszélni és vitatkozni, az az, hogy esetleg megerősített együttműködésben fogadjuk el, és azok, akik és azok az országok, amelyek ebben megegyeznek, azok a tagállamok, azok utána felmondják a kétoldalú megállapodásokat azokkal, akik vagy amelyek nem hajlandók lépéseket tenni a tisztességes adóztatás érdekében, ami pedig az adóalapot illeti, e, ezzel kapcsolatban is nyújtottam be módosítókat. Fontosnak tartom azt, hogy a az adóztatás mértékével is foglalkozzunk, mert e, amennyiben nem, akkor a rátában lesz a verseny, nem pedig a társasági adó alapban. Én egy 20%-os adóztatást javasolnék, amelyből egyébként az Európai Unió költségvetését is lehetne finanszírozni fontos, hogy megadóztassuk a digitális gazdaságot, és mindenki tudja a jelenlegi helyzetet, amikor is, ismeri a jelenlegi helyzetet, amikor is a Google több száz munkáltatót és több ezer kompjútert tart francia földön, és állítólag még sincsenek jelen, állandó jelleggel mondják ők, hanem csak virtuálisan vannak jelen, és én azt gondolom, hogy a profit újraelosztásának legyenek olyan kritériumai, amelyek képesek arra, hogy a digitális gazdaság üzleti modelljeit is lefedjük, tehát a megtermelt jövedelem az vagy a felhasználók száma, vagy pedig az ott realizált bevétel alapján legyen meghatározható. Remélem, hogy megfelelő intelligens kompromisszumokat fogunk tudni találni. Ami pedig ami a saját tőke, illetve az adósság eh, viszonyát illeti, ahogy arra a bizottság javaslatot tett. Én úgy gondolom, hogy nem jó a bizottsági javaslat, tehát eh, az, hogy eh, például a belga módszert jóvá hagyjuk, ami a, ami a, az, a, a, a kamatlábakat, kamatrátákat illeti, e, és ezzel kapcsolatban én nyújtottam be szintén módosítókat. E, a zöldek egyébként készítettek tanulmányokat, és azt mutatják ezek a tanulmányok, hogy van olyan cégek, amelyek például 15 éve nem fizetnek adót, mert e, folyamatosan tolják maguk előtt az adósságukat. Ami pedig a kutatásfejlesztés levonhatóságát illeti, itt a pénzügyi szektort kivenném, azért, mert nem akarunk hozzájárulni, hogy toxikus pénzügyi termékeket alakítsanak, és tudjuk azt, hogy a BNP Paribas ezzel élt a múltban. Egyébként természetesen támogatni kell az innovációt. Én úgy gondolom, hogy az előadó és az árnyék előadók eh, megfelelő kompromisszumot fognak tudni találni, mert egyrészt nagyon aktuális, másrészt sürgős a kérdés, eh, nem akarjuk azt, hogy ez a helyzet tovább így eh, folytatódjon. Látjuk a Paradise Papers egészen friss történetét, egész egyszerűen nem E, szabad így tovább engedni a dolgokat folyni. Köszönöm. A következő az FDD nevében Márkó Valli. Köszönöm, elnök úr. Ahogy azt e, egyes kollégák már mondták, a Paradise Papers botrány után megint csak sürgőssé vált, hogy kellő időben lépjünk, mert látjuk azt, hogy a politika, a bankok, a cégek mind részt vesznek ebben. A politikát éppen ezért rá kell állítani arra, hogy minden intézményes szinten lépjünk. Én az Európai Bizottságot arra kérném, hogy a lehető leghamarabb adjon nekünk egy listát a nem együttműködő joghatóságokról, tehát a nem együttműködő országokról, beleértve azokat az országokat is, amelyek az Európai Unión belül vannak, és amelyek erkölcstelen adógyakorlatokat vitát folytatnak ami a javaslatot illeti, méltányoljuk a megtett munkát, különösen azokat a módosítókat, amelyek a CCCTB-vel kapcsolatos szabályokat erősítik, illetve elhárítják a kiskapukat, illetve az önkényeskedés lehetőségét. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a javaslat, ami szerintünk fontos, mégsem fog egy megfelelő közös összevonást eredményezni az adóalap vonatkozásában, mert e, nemzeti szinten eltérő alszabályok vannak. Mi azt javasolnánk, hogy az irányelv hatályba léptetése utáni időszak, utáni évtől legyen egy javaslat, amely felülvizsgálja és megvizsgálja a közös összevonás számítási módjait, hogy a tagállamok közti asszimetriákat, számviteli asszimetriákat kezeljük. Mindezt eh, tehát meg kell tenni, ezt a két eh, irányelvet pedig egy időben kell életbe léptetni. Nem akarjuk azt, hogy aláássák ezt a javaslatot, éppen ezért eh, a kompenzációs átmeneti időszakot nem támogatjuk, mert a célokkal ellenséges hatása lenne. Ami a küszöböket illeti, mi úgy gondoljuk, hogy 50 milliós forgalom fölött lépjen ez életbe. A KKV-kat nem akarjuk nagyon különösen terhelni, illetve a 750 milliós küszöb hatáját azt azért is érdemes megváltoztatni, mert a multiknak a 10%-ára terjedne csak ki. Egy 50 milliós küszöbnél már a multik nagyon nagy része érintett lenne, e, ugyanakkor a KKV-kat még nem bántaná. Az adatok legalábbis ezt mutatják. Ahogy ezt Paul is mondta már, ami a végrehajtást illeti, fontosnak tartjuk azt, hogy azok a cégek, és különösen digitális cégek, amelyek tevékenységet folytatnak az EU-n belül, legyenek megadóztatva, Emellett a szuperlevonások rendszerét is felszámolnánk, mert ez manipulációra adhat okot, és ezt már láttuk a különböző különbizottsági és vizsgálóbizottsági üléseken is, hogy mire vezet mindez. Amennyiben túlzott adókedvezményeket adunk a kutatásfejlesztésnek, az szintén problémákat okozhat ebben a vonatkozásban is el kell hárítani a kiskapukat, mert azt ki fogják használni a multik. Ami a harmadik országokat illeti, a transferárazás egy fontos kérdés. Minden, ami külföldre megy, az legyen megadóztatva, ne csak, ne csak a passzív haszon. Az, a ráta pedig komparatív kell, hogy legyen az asszimetria elkerülése véget. Én mégis úgy érzem, hogy jó munkát végeztek az árnyékelőadók, megvizsgáltam a GUE és zöldek módosítóit különösen, én ezekkel egyet is értek jó néhányal, azt gondolom, hogy sikerül hát kiküszöbölni a kiskapukat. Köszönöm. Most visszaadjuk a szót az Alde Árnyék előadójának. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen a módosítókat, melyeket nagy érdeklődéssel olvastam. Először is tegyen világossá azoknak, akik mindig szkeptikusok a javaslattal kapcsolatban, hogy a CCTB és a CCCTB az egyetlen módjai annak, hogy eredményes, hatékony vállalati adózási rendszereket vezessen be. A rendszer nem beszél a tagállamok eh, azon képességét, hogy adóverseny, adó ö, mérték versenyt folytassanak. Ez egészséges, ilyen adóverseny továbbra is lehet, lehetséges marad. Olyan minimum és maximum tételek között, amelyek között fluktuálhatnak az adótételek, és eh, ez a méltányos verseny szolgálja. Ugyanakkor ezt korlátozni, szabályozni kell. De azt is látni kell, hogy a, a lefele induló versenyspirál senkinek sem jó. Az eredményes kormányzás kell, hogy a, együttműködjön a versennyel. Azok, akik attól tartanak, hogy az EU elveszi a versenyképességét, a következőt mondom. A méltányos tényleges verseny a tagállamok között, a hatékony adórendszerek között, de különösen az infrastruktúrában új, erős ösztönzőt jelent majd arra, hogy még vonzó befektetési e, célpont legyünk az infrastruktúrában, hogy a lehetőleg hatékonyabban működjenek. Így aztán a hosszú távú befektetési döntések esetében az EU vonzóbb célá válik, majd éppen sem, hogy ellenkezőleg. Figyelembe véve ezeket az érveket, az, hogy egy all corporation van rendszert sokan támogatnak, ezt értem. Ám fel kell tegyük a kérdésével, hogy segít-e bennünket abban, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket a javaslat kitűzett. Szerintem nem. A kkv tekintetében, függően a tagállamtól, régiótól és az időszaktól egy jobban testre szabott módszert arra volna szükség, mint ez az ajánlat. És nagy rugalmasságra is szükség van Ilyen mozgástér és rugalmaság a CCCTB esetében nagyon hosszú kivétel listát követelne meg, és ettől hát egyfajta karácsony folyeleget öltene az egész, ellenhatása volna, kontraproduktív volna. A világosság átláthatóság ellen hatna, holott ez a célja a javaslatnak. A küszöbb csökkentésének javaslata csak akkor működhet, ha arányos. Ilyenkor persze felkedjük a kérdést, mennyit kell csökkenteni az küszöböt ahhoz, hogy valóságban csökkentsük az adóalapot. Meg vagyok győződve arról, hogy ebben a kérdésben dűlőre jutunk majd. Ami hiányzik a javaslatból, az két dolog szerintem. Először is életképes védelme a tagállamoknak, akkor, hogyha súlyosan kiednek adóbevételek, kiesnek adóbevételek. Másrészt egy átlátható vitarendezési mechanizmus két tagállam közötti adó vitarendezésére. Az első problémára való megoldásként kompenzációs alapot javasol a jelentéstevő. Ám attól tartok, nem ez a megfelelő eszköz a probléma orvostására, és ezért szeretem kérni az jelentős tevőtől vegye figyelembe a következő kérdést. Hogyan lehet biztos tenni azt, hogy a kompenzált adó jövet, jövedel, hogyan lehet be, biz, igazolni azt, hogy csak a CCTB-nek tudható be a kiesett adótétel? Hogyan lehet ezt kiszámolni? Ez komoly vitákhoz vezet majd, és nem lehet kizárni azokat a vitákat sem, melyek a tagállamok között azért alakulnak ki, mert a képletet másképpen alkalmazzák. Ezért kérem azt, hogy egy jó vitarendezési mechanizmus álljon fel, mert szerintem az egyetlen garancia lehet a negatív kihatások ellen a képlet úgy lehet kiegyensúlyozottabb és működőképes a 21. században, hogyha ezekkel kiegészítjük, azaz biztosítjuk azt, hogy a digitális tevékenységek jól képviseltetsenek. Üdvözlöm Azok az erőfeszítéseket, amelyek itt megszülettek a bizottság részéről ez irányban, ám szeretném hangsúlyozni, hogy kézzelfogható jó javaslatra van szükség arra, miképpen lehet ezt a lehető legközelebb jövőben meglépni. Mindemellett a képletben való módosítások során az kell legyen a célunk, hogy ne új kis kapokat nyissunk meg. Végül, megint szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét rendszer egyszerre kell életbe lépjen akkor, hogyha jó működést akarunk látni, és el akarjuk érni a céljainkat. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Uh... Köszönöm. Zártuk az árnyék előadók körét, jönnek a spontán felszólalók. Hökmár úr kért szót, ővé, ha más is kíván szólni, helyszúr, meg a többiek is tegyék fel a kezüket. Parancsoljon Hökmár úr, Günnár. Köszönöm szépen, elnök úr kiindulási pontként a KKV-kra vonatkozó gondolataiból indulnék ki. Azt látjuk, hogy az induló vállalkozások, az új tech vállalatok külföldre mennek, ha kicsik, mert szükségük van egy nagyobb merítési tőkepiacra, Európában ezzel is foglalkozni kell, meg a legjobb lehetőségeket keresik a túlélésre, meg a fejlődésre. Ezek mennek a kisvállalatok. Ha meg nagyvállalatok mennek, azok magukkal viszik a kicsiket, mert szimbiózisban élnek a kicsik és a nagyok sok ágazatban. ahogy én látom, a bizottság javaslata a szubszidotást is érti. Ezt több parla nemzeti parlament is kifejezte ezt a meglátását. Az adójog tagállami hatáskör. Azt üdvözölhetném, hogy növeljük az együttműködést. Ahogy az új e CD és más nemzetközi struktúrák keretében tesszük is. Szerintem az is helyén való volna. Ha nagyobb lenne az átláthatóság, amikor, ám amikor a részletekben merülünk, hogy a tag, egyes tagállamokban hogy állnak össze az adóztatási rendszerek, akkor beavatkozunk a tagállami hatáskörben. Ez meg nem egy egyszerű dolog, mert ezek a széttartó adórendszerek függvényei az egyes tagállamok közszektor finanszírozási igényeinek. Egyes tagállamokban nagyon magasabbak, magasabb szintű adók vannak. Én az egyik ilyen államtól szenvedek hazámban. Másokban meg kisebbek az adótételek. Mind a mellett. Azok az államok, ahol nagyobb az adó szintje vagy mértéke, sokszor a közszolgáltatások is magasabb színvonalúak. Ez is egyfajta vonzerőt jelenthet. Legalábbis ezt szeretnénk hinni ilyen államokban. Jobban finanszírozott infrastruktúra, kutatás, fejlesztés, tudomány ezekkel járnak. Minden tagállamnak más ugyanakkor a munkaerőpiaca is, és más ipari szerkezete. Nem lehet tehát mindenkire ráhúzni ugyanazt a megoldást. Ez az a probléma, amelyet az előadók és az árnyékeladók végig kell, kicsit gondoljanak jobban. A digitális gazdaságból a belépés új gondolkodást követel meg, európai, meg globális szinten, és ezzel egyetértek, ám a gond az, hogy a digitális gazdaság nem ítélhető meg a régi ipari logika alapján. Nagyon bonyolult dolog ez. Ha megnézzük, hol képződik az érték, a digitális termékben vagy szolgáltatásban? Kaliforniában vagy Kínában? Vagy ott fogyasztják? Ott a... Amsterdamban? Vagy a kutatási laborban? Pontosan hol? Nem könnyű meghatározni egy digitális cikknél. És ha itt elrontjuk a dolgot, akkor elrontjuk Európa a digitális gazdaságba való belépésének lehetőségét is, és ezzel főleg azoknak az országoknak és gazdaságoknak ártunk, amelyek vezetik ezt a folyamatot. Ez pedig az időkerekének visszaforgatása volna, ezért vagyok enyhén szóval szkeptikus. Nagyra értékelem az árnyékeladók meg az előadó munkáját, de ahogy én látom, a dolog egy kicsit bonyolultabb annál, ahogy ők próbálják megoldani, és bizony a valóság sokszor bonyolult, amikor az ön hozzászólását kommentáltam. Köszönöm. Hát igen, az élet az mindig nagyon bonyolult. De nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy optimális a mostani helyzet, ez nyilvánvaló, hogy szuboptimális, az európai versenyhatóságoknak ezért kell sokszor beavatkozni. Hatékony szabályzási környezetre van szükség, hogy a tisztességes versenyt tudjuk garantálni. És nem a szokásos módon kell közelítenünk ezt a kérdést. A következő hozzászólónk Hayes úr. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a kollégáimhoz, és én is gratulálok az előadóknak. Nagyon nehéz dossziéval van dolgunk. Ez kiderült abból is, hogy nagyon eltérő véleményeket hallottunk, és az európai társadalmakban is megvannak ezek a vélemény különbségek. Ugye mindenki szeretné, hogyha kis és nagy váltok egyaránt, a méltányos adót mi meg kell fizetniük, azt megfizetik, hogy mi fellépjünk az agresszív adótervezés ellen. Ez a modern demokratikus társadalmakban így van, és ezt a célt akarjuk elérni. De hogy hogyan érjük el ezt a célt, arról vitatkozunk itt ma is. Én szenvedélyesen hiszek abban, elnök úr, hogy Európába beruházni közvetlenül a világ bármelyik részéről, az nagyon szorosan összefonódik azzal, hogy az adórendszerek stabilak legyenek. A vállalatok akkor fognak beruházni Európában, hogyha egy következetesen alkalmazott adórendszert látnak, amelyik teljesen transzparens. Más szóval egy hatékony adó mérték, ami lehetőleg legközelebb van a tényleges eh, adókulcshoz. És hogyha végignézzünk az Európai Unión, hát az az igazság, hogy a tagállamokban eltérő eh, politikát alkalmaznak. Minden ország a saját iparpolitikája, történelme eh, folyamányaként. A én országom például a 60-as évek elejéig olyan ország volt, ahol a mezőgazdaság játszotta a legfontosabb szerepet, de azután úgy döntött az ország, hogy a külföldi működő tőkét bevonza, átpozícionáltuk a gazdaságot, és tudatosan választottuk ezt az utat. Még emlékszem az ír pénzügyi válságra, amikor is a kormány tagja voltam, és megváltoztatta a társasági adópolitikát az ír kormány. Mi akkor azzal érveltünk, hogy úgy tudjuk a legjobban a beruházásokat Írországban tartani, vagy másod Európában, hogyha következetes, világos, transzparens adókulcsokat alkalmazunk. És ez így is történt és amiért megkettőzöttek a társasági adókulcsak az elmúlt hat évben Írországban, ez nem csak a gazdaság átpozicionálása miatt volt, hanem ez az OECD BEPS programjának a következménye, és ez működik az Európai Unióban. Ezért is van több vállalat ma Európában, az agresszív adótervezést, ugyanis most már kezelni tudjuk az OECD keretein belül. És szerintem ez a legjobb út, amin járhatunk, hogyha valóban komolyan akarjuk kezelni ezt a problémát. Hökmark úr hasonlóan én is úgy gondolom, hogy szuverén demokratikus államok saját maguk kell, hogy döntsenek az adópolitikáról. Szerintem az adóverseny jó dolog hogyha a pénzt és a beruházásokat Európában akarjuk tartani, akkor a verseny az jó, nem, nem a lefelé spirál a verseny, a race to the bottom, hanem azt akarjuk, hogy a világ minden részéről jöjjenek a beruházások az Európai Unióba. Erről persze vitatkozunk, ezt tudjuk, de ez jó dolog, a verseny jó dolog, különösen a kis országok szempontjából, ahol nem nagy iparosodott társadalmak működnek, akiknek saját magukat kell fenntarthatóvá tenni. Vagy vannak olyan nagyobb országok, ahol hatalmas a belső fogyasztás. Ez viszont nem így van a kis tagállamokban, amelyek óhatatlanul export vezérelt kis nyitott gazdaságok, és ezért modellt váltanak a beruházások beruházáspolitika kapcsán is. Tehát az adóversenyt én jónak tartom, nem vagyok ideológiailag sehova belőve. És egy, még egy utolsó megjegyzést, hogyha megengednek amikor elkezdtük ezt a vitát, tulajdonképpen nem is értettük azt, hogy az egy tagállamok adó alapjára mindennek milyen hatása lesz. Ez nem egy elég érzékeny javaslat. Ugye van, akik azt javasolják, hogy legyen egy kompenzációs alap, meg választott bíróságok. Hát a szocializmus is ebbe bukott bele, hogy azt gondoljuk, hogy a veszteségekért majd kompenzálni tudjuk egymást. Hát az én országomban ez eh, az egész rendszer eh, két harmadával csökkenteni az adóbevételeket, és a választóimnak mit mondok a végén? Ki fogja az év végén kifizetni a különbséget, hogyha mondjuk két milliárddal kevesebb eh, folyik be a társasági adóból? A nagy tagállamok, eh, ahol nagyon nagy a belső gazdaság, akik játszhatnak ezekkel a számokkal, hiszen a, eh, végül ez nem eh, jelent majd nagy különbséget, de a kis tagállamok számára morzasztó nagy lesz a különbség. Ezért a módosítók akik begyújtottak, különösen Felber úrnak és többieknek gratulálok, mert próbálkoztak, megpróbáltak valamit elérni a módosítókkal de hát legyünk realisták. Egy tisztességes, transzparens rendszert kell kialakítanunk egy valamennyiünk számára. Köszönöm, Perez képviselő. Köszönöm, nem akartam eredetileg hozzászólni, de Hayes urat hallgatva kénytelen vagyok megtenbe, megtenni. nem vagyok híve sem a régi szovjet modellnek, sem pedig eh, eh, nem vagyok védelmezője a, annak, hogy eh, csak a verseny határozza meg a gazdaságpolitika alfáját és omegáját. De az alapkiindulással volt gond itt. A római szerződés az EPP-sek egyébként védeni szokták a szabad verseny fogalmát, és ezért egy kicsit megdöbbentett az, amit itt hallottam a mai nap folyamán több embertől is. Nem is Primaroló munkacsoportja, illetve a magatartási kondex a tagállamok között és a szabadverseny kérdésében és az elvet, úgy látszik ezt a szabad versenyelvet, ezt sokan le akarják söpörni az asztalról. Ezért is van az, hogy tegnap és tegnap előtt, amikor a Paradise Papers kirobbant, akkor én arra gondoltam, hogy az első dolog, amit ebből meg kell tanulnunk, paper, il suffit d'avancer sur 3 CTB. La première leçon de... De hát itt nem arról van szó, hogy a mi frakciónk mit akar, hanem azt gondolom, hogy, hogy egy általános tanulság az, hogy szükség van a CCT-be. És teljesen megdöbbent az, amikor azt hallom, hogy emberek azt mondják, hogy a, tagállam, a nagy tagállamok politikája eltér. Tudom, hogy van egy olyan nagy tagállam, amely teljesen más megközelítést alkalmaz. Nem is lehet ezeket a csoportosításokat megtenni. Nem lehet azt mondani, hogy az adóversenyt támogatjuk, de nem foglalkozunk azzal, hogy, hogy a rátákat meghatározzuk, miközben egyes országokban igen alacsonyak ezek a ráták. És legyünk őszinték, nyilván azokat az embereket akarják vonzani, akikről a Paradise Papers balhé is szól. És ott meg van nevezve például az Apple. És ez megint csak aggodalommal, aggodalommal tölt el engem. Tagállamok nyilván meg akarják védeni a saját megközelítésüket. Itt a parlamentben ugye meghallgattuk Hökmark urat is, és ő azt mondta, hogy az emberek, hogyha többet akarnak fizetni a közszolgáltatásokért, akkor megtehetik, és így nagyobbak lesznek majd a beruházások. De a tisztességtelen adóverseny a közszolgáltatásokat is aláássa, a két jelentés tehát jó minőségű, és lehetővé teszi számunkra, hogy előrelépjünk. A parlament ezekkel proaktívan járhat el a tanácsa szemben. Mert a, látják a választók is, hogy mi történik, vannak ezek a tény, ezek a, a botrányok nem lehet úgy tenni, mintha nem lennének. Ahhoz újságírók kitűnő munkát végeztek, és azt sem mondhatjuk, hogy ennek nem lesz hatása a mi álláspontunkra. Ezért is meglepő az, amit itt egyesek mondtak, ezért is kell, hogy megragadjuk eh, ezt a lehetőséget, és eh, elérjük azt, hogy megfelelő verseny legyen, tisztességes verseny legyen a tagállamok között. Ebben ezzel egyetértek, de ennek legyen egy átlátható és tisztességes alapja, és ehhez szükség van egy CCCTB-re e, e, különös tekintettel az új gazdasági területekre, e, és a modern gazdaságban mi, minősül annak, hogy egy cég ott tevékenykedik az adott országban, és akkor ehhez kell hozzáigazítani azt a rendszert, amit létre. Thank you. Köszönöm. Más nem jelentkezett, így aztán megadhatjuk a szót a bizottságnak. Valer Mutarénak, aki igazgató a Digitaxudnál. Parancsoljon, uram! Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy eh, néhány szót szólhatok ehhez a vitához a tb vel és a tb vel kapcsolatban. Méltányoljuk a munkát, és nagyon jó minőségűnek tartjuk azt, amit ez a bizottság végez. Ez egyébként kitűnt a mai vitából is. Először is nagyon is támogatjuk azt a megközelítést, amit a raportőrök választottak, hogy együttesen kezelik a két tervezetet. 2011-ben volt egy neki futás, de az nem sikerült, és ez volt az oka annak, hogy újra kellett ezt a témát Eh, ezt a témát eh, kezelni, és ezért eh, hangzottak el érvek a tanácsban azzal kapcsolatban, hogy külön kell kezelni ezt a két témát. A két javaslat az, az összevont a konszolidációból ered, Először meghatározzuk a társadalmi adó alapot, és utána pedig a konszolidálásra vonatkozó szabályokat. A konszolidáció eleme az, ami két célhoz is nagyban hozzájárul. Az egyik az, hogy az adóoptimalizálást elkerüljük, a másik pedig egy olyan környezetet akarunk létrehozni, amelyben a cégek megfelelően működhetnek a belső piacon, és csökkennek a költségek, mert nem kell a 28 adórendszert mind megismerni, illetve azoknak a szabályait betartani. Az önök munkája, illetve a módosítókban megjelent javaslatok szerintem nagyban hozzájárulhatnak a munkánk sikeréhez. El kell ismerni, hogy az eredeti javaslatot több ponton javítja a módosítók egy része, és a bizottság ezért is eh, nyitott ezekre. Megragadom a lehetőséget arra, hogy Poltangnak és Alan Lamassúrnak megköszönjem a munkát, illetve a személyes részvételt ebben a munkában, valamint azt, hogy eljöttek és részt vettek különböző konferenciákon, és hogy szoros kapcsolatot tartottak a nemzeti parlamentekkel, ahogy az ma délután is világossá vált. Ez egy olyan javaslat, amit a proporcionalitás és a szubszidiaritás elvét betartva nyújtott be az Európai Bizottság, de mégis a tagállamok gazdaságpolitikájának egyik nagyon fontos részét érinti, és ezért is nem csak, hogy el kell magyarázni a nemzeti parlamenteknek, hogy miről van szó, hanem be kell gyűjteni az ő véleményüket, és közösen találni megoldásokat. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ami pedig azt a munkát illeti, amit önök már elvégeztek. Vannak olyan javaslatok, amelyek tényleg jó irányba mennek, és itt elsősorban a digitális gazdaságra vonatkozó javaslatokra gondolok. Ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban szeptember 22-én a bizottság már kiadott egy közleményt, a bizottság eh, szemszögéből az, hogy adóügyileg hogyan fogjuk meg a digitalizációt, az, ennek az eszköze a CCCTB kell, hogy legyen. Ezért is például kell megnézni a definíciókat, a digitális jelenlétet, a tényleges jelenlétet a tagállam területén, és figyelembe kell venni azt is, hogy az összevont adóalapot hogyan osztjuk el, Ezekre vonatkozó javaslatokat nagy érdeklődéssel figyeltük szintén érdekes a levonások rendszere, a küszöbértékek rendszere, illetve azoknak a költségeknek, levonásoknak a rendszere, amelyek elfogadhatóak lennének, legyen szó itt mondjuk kutatásfejlesztésről, vagy a veszteségek figyelembevételéről, mindezeket meg kell vizsgálni, és nyilván ebben meg kell állapodniuk a különböző frakcióknak, de e, ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megfelelően e, kalibrálhassuk a társasági adó alapot. E, és utolsóként azt jegyezném meg, hogy mostantól kezdve arra kell koncentrálni, hogy a közös jelentések elkészüljenek, és a tanács is ezeket majd megfelelő és észszerű hozzájárulásnak tekinti majd, amikor ezekről a témákról tárgyal. Másik dolog az az, hogy a tanácson belül és az észt elnökség, valamint a bulgár elnökség azok késznek mutatkoznak tehát jó lenne a tanácson belül elérni azt, hogy egy közös társasági adólapról megállapodás szülessen, mert ez az előzetes, eh, nélkülözhetetlen eh, etap, eh, amelyhez előtte felvilágosító munkát kell végezni a tanácson belül is. Ez egy olyan partnerség, amelyet a tagállamokkal együtt kell végrehajtani. És itt eh, meg kell vizsgálni azt, hogy a konszolidált adóalap milyen formula alapján születhet meg. Euh, concerne euh, la question des... Eh, ami pedig az adó mértékét illeti, a bizottság álláspontja az már a kezdetektől fogva 2015 óta teljesen egyértelmű. Mi védelmezzük az adó egészséges adóverseny elvét, legyen az átlátható a belső piacon, ezért is akarunk több átláthatóságot, és ezért van az, hogy soha nem is tettünk javaslatot a rátára, tehát a, kivetés mértékére, mert egy harmonizált adó alap, alapján akarunk egy egészséges versenyt, a tagállamokra hagyva az adó mértékének megszabását. Ez ugyanis jobb, mint a 28 különböző adóalap különböző kedvezményekkel és különböző adó mértékekkel. Mi tehát az egységes piacon belül egy egészséges adóversenyt akarunk látni. Köszönöm ezt a nagyon színes vitát, és türelmetlenül várjuk a az egész folyamat végén megszülető anyagot, amelyet aztán majd a tanácsban is megvitatnak. Thank you. Köszönöm a bizottságnak. Előadóink következnek, Alellemes úr, kijön először, jelentkezzenek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vita résztvevőinek a hozzászólását, és egy félreértést eloszlatnék. Én nem kis ország szülötte vagyok. Hollandia hatalmas. Hatalmas az adóelkerülésben, óriás. Például Luxemburg és Hollandia befektetése nagyobb, mint az Egyesült Államoké. Tehát a ketten együtt a bejövő befektetésekben nagyobbak vagyunk, mint Amerika és Írország, meg nagyobb, mint Franciaország és Németország együtt. Igen, Brian, tudod mi ez? Papírmunka, adóelkerülés. Be, az a pénz az nem jön be, csak papíron van ott. Semmi köze az igazi gazdasági, reálgazdasági tevékenységhez ezeknek a számviteli tételeknek értelmezés kérdése, persze, ám legyünk méltányos és átlátható érveljünk egymással így. És mutatja azt is, hogy amit, amire államok csinálnak, ez nem más, mint hogy ellopnak más tagállamoktól adóalapot. Adó, Európai Unión belül van ilyenfajta adókalózkodás a tagállamok között. Azt gondoltam, hogy a kalózkodás eltűnt már évszázadok előtt. Nem, behajózunk egymás vizére, és ott rablunk. Úgyhogy ez nem szabszerűtesi kérdés, hogy a taglámra hagyjuk, mert akkor nem vetnek véget a kallózkodásnak. Hol a szuverenitás, hogyha egyetlen államot sem látunk? Ugye csak egy irány az utca, egyre lejjebb mennek az adószintekkel. Mi ebben a méltányos? Ezért várom azt, hogy a nagyobb országok vegyék át a vezető szerepet, és vessenek véget az EU-n belüli kalózkodásnak. Csak így tud működni a dolgok, mert sosem áll le Írország, sosem tudjuk megállítani Hollandiát. És persze válaszolni kell arra is, a mostani helyzetre is, mert ahogy az elnök is mondotta, messze vagyunk az optimális megoldástól. Ugye az előfeszítés a tagállamok sem nem képesek a digitális platformokat megadóztatni például. A Facebook meg a Google simán megúszta, anélkül, hogy gyakorlatilag adót fizetne. A számításaink szerint az Európai Unió, az európai adófizetők 5 milliárdot vesztettek az Európai Uniós kalózoknak köszönhetően. Nem mondják azt, hogy az OECD-vel kell együtt, az OECD műlik, jó lenne egy megadást a CDC vegye együtt, de az első lépés a BEPS-ben nem is cselekvés volt. A Tax Force arra dönt, hogy 5 évig halogatja a, a, az akci, a cselekvést, mert az EU meg az USA nem tudtak megállapodni a digitális gazdaság adóztatásában. Az OECD tehát azt várja, hogy Európa vezető szerepet játszik majd, mert különben nem tudunk kitörni ebből az ördögi körből a Google-t, Facebookot meg kell adóztatni. A kérdés az, hogyan tesszük ezt, hanem európai szinten. Erre válaszoljanak. A másik dolog, az adóverseny, amit látunk, a nagyvállalatok, nemzetközi multik hasznát látják, a KKV-k szenvedik meg, ez pedig nem méltányos verseny, hanem éppen, hogy egy, egyenlőtlen a KKV-k átlagban 30%-kal magasabb adóterhet viselnek, mint nagyvállalatok. Ennek se nem átlatható, semmiképp sem méltányos, semmi köze ahhoz, amit szeretnénk az EU-ban. Ezt is fogalmazzuk meg világosan. Ugye nagyon örülök, hogy a digitális gazdaság adóztatására jó gondolatok születtek meg, ez egy szorító, égető probléma. És hogy mondjam azt is, hogy az, az ekvalizációs adó, mert csak a forgalmat sújtja, és tudom, hogy itt is kell megoldás, ez egy adhok és, és durva, nem kifönmúlt megoldás, jobban egy összehangolt európai a társadalmi adó, társadalmi rendszer. Miért lehet a CCTV digitális platformnak vonatkozó meghatározásával kezdeni? itt van a legnagyobb gond, itt kéne kezdeni, van egy eszköz, amelyet használhatnunk a Google, Facebook és Apple megadóztatására. És egyetértek persze azzal is, amit mondtak, hogyha egy ilyen megoldást akarunk, és Eva és Olival is egyetértek, hogy az Enhanced Cooperation meg is együttműködés módszertanát is meg kell vizsgálnunk, hiszen egyes országok kell, hogy vállalhassák a vezetőszerepet, és bemutassák a habozóknak, hogy lehet változtatni, meg lehet változtatni az osztás világát, lehet olyan világsztenderdet létrehozni, amely modern, méltányos adórendszert vezet be, és a többiek majd követik. Köszönöm a jelentéstevőnek, Alain Lamassur. Köszönöm minden kollégának azt, hogy kritizáltak, javaslatokat tettek, megjegyzéseket tettek, és ahogy a bizottság képviselője is mondta, nagyon magas színvonalú vita volt egy nagyon fontos kérdésről ami a, a Pól által elmondottakat illeti, nagyon dinamikus és mélyen átgondolt gondok, dolgokat mondott, és ezekkel osz, ezeket osztom is. Markus Ferber mondta először, javasolta először azt, hogy tartsunk szoros kapcsolatot az OECD-vel, különösen ami a digitális gazdaság témáját illeti. Ahogy Paul is mondta, az OECD az egy tojástáncot jár, és nem fog kezdeményezni. E, amennyiben mi kezdeményezünk, amely kezdeményezés legyen átgondolt és e, releváns, és feleljen meg a mai digitális gazdaság követelményeinek. Ha ezt mi megtesszük, akkor az majd referenciaként szolgálhat az OECD-re. Egyébként a G20-ak német elnöksége szintén azt kérte az OECD-től, hogy a digitális gazdaságról jövő év elején tegyen egy javaslatot. Az Európai Unió eh, tehát eh, ugyanezt eh, csinálja. Az Európai Bizottság is ilyen javaslatot, ilyen javaslatot kell kérni tőle. A jövő tavasszal ezek tegyék meg, és ha addig az Európai Parlament megfelelő anyagot ad ki, akkor az inputként szolgálhat az OECD és a bizottság javaslatához is, és egy komoly szerepet játszhat a politikai vitában. A második megjegyzés az a minimális rátákkal kapcsolatban van. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a vitában ugye szemben áll a jobb és a baloldal. Ugyanakkor arról tudjunk, hogy a rátákat a tanács soha nem fogja elfogadni. Mert egész egyszerűen ez most túl messze van és nem felel meg a tagállamok és az unió feladatköri megosztásának. A ráta megszabása alapvetően tagállami hatáskör, tehát a társasági adó alap meghatározását azt elfogadhatónak és fontosnak tartjuk, de én úgy gondolom, hogy ennél tovább nem léphetünk. Ami a minimális rátát illeti, két koncepció hangzott itt el politikai szempontból. Ugye elhangzottak olyan számok, hogy 18 vagy 20 százalék, ez egy politikai választás. Én nem értek ezzel egyet, és a frakció sem mondaná ezt, de meg tudom érteni, hogy más frakciók ilyen választást akarnak meghozni. És aztán ott van a technikai minimum kérdése is, mert hogyha azt mondjuk, hogy nincs minimális ráta és egy tagállam mondjuk 1,5%-ot választ, akkor az gyakorlatilag nem adóztatás. Tehát egy technikai minimum mindenképpen szóba jöhet, de igazándiból nem tudnék most ebben dönteni. Egy másik nagy vita ami itt elkezdődött az EPP-n belül is, Brian Hayes, Gunnar Höckmark, mások részvételével, az alapról szól, illetve arról, hogy az unió szintjén legyene valamilyen beavatkozás ebben. Lunes úrnak mondom, hogy mindig, amikor a kis államokról van szó, akkor én nagyon óvatos akarok lenni, I smell a rat. És amikor azt hallom, hogy egy kis államnak csak kis piaca van, és meg kell találni a módját annak, hogy máshogy boldoguljon. Ez nem igaz, mert valójában őnek is 500 milliós piacuk és 500 millió fogyasztójuk van. Egy 400 milliós tagállam, az ha lenne ilyen, akkor az plusz 100 millió fogyasztót tudna magáénak, még egy kis tagállam ennél jóval többet. Tehát lehet végtelenségig vitatkozni erről, Egyébként örülünk annak, hogy vannak különböző méretű tagállamaink, és köztük vannak kis tagállamok is, és vannak úgynevezett nagy tagállamok is, eh, mert népesebbek, eh, de Jean-Claude Juncker is azt mondta, hogy eh, két fajta tagállam az Európai Unióban, egyesek tudják, hogy ők kicsik, a más tagállamok pedig azt hiszik, hogy ők nagyok itt most arról van szó, hogy meghatározzuk, hogy mely tagállamok veszítenek ezzel a rendszerrel, melyek nyernek, és hogy hogyan lehet ezt kompenzálni. Erre vonatkoznak a módosítók, amelyekhez pozitívan fogunk hozzáállni ami pedig a digitális gazdaság megadóztatását illeti. Ezzel kapcsolatban hök már Kúr mondott érdekes dolgokat. Egyrészt itt elmondható az, hogy az észtelnökség nagyon is nyitott, jártunk Tallinnban Pollal, és az ottani államtitkár már egyébként múlt tavasszal is ezt elmondta nekünk, az első látogatásunk oda szólt ugyanis, azt mondta nagyon udvariasan, hogy a CCCTB-t nem támogatjuk, nem vagyunk fanatikus támogatói, de lojálisan fogunk eljárni, amikor elnökek leszünk, az elnöki pozíciót betöltjük, és szeretnénk az észt elnökség végéig egy, egy elvi megállapodást létrehozni. Észtország azonban nagyon is érdeklődik a digitális gazdaság iránt, mert valójában itt nagyon vezető szerepet játszanak. Nyilvánvaló, az észtek azt mondták, hogy nem lehet mindent megtenni, a... de mégis bátorító, amit mondtak. Ami pedig a kritériumokat illeti, Gunárnak igaza volt, a jelenlegi digitális gazdaságban nem tudjuk azt, hogy mi lesz érvényes néhány hét vagy néhány év múlva, mert olyan sebességgel változik a gazdaság és a gazdasági modellek, hogy ezt szinte lehetetlen követni. Az az irodalom, ami rendelkezésre állt, és amit olvastunk, az azt mondja, hogy egy dolgot nem lehet delokalizálni, a személyes adatokat az én személyes adataim, amelyet mondjuk a Facebookon, a Facebooknak önként odaadok, az, az kezelheti egy felhőben is, vagy bárhol máshol. Ez, ez így van. Ugyanakkor azt nem tudja elérni, hogy én ne Párizs 17. kerületében éljek. Ezt elég könnyű azonosítani, és innen származnak a javaslataink. A másik dolog, a szubszidiaritásra vonatkozó érv, az az, hogy ez állami kompetencia. És van különbség azonban a szubszidiaritás, illetve a kompetenciák elosztása között. Igen, alapvetően az adóztatás az a tagállamok kompetenciájába tartozik, és ezt én a jelentésben ki is mondom és egyébként is vannak ilyen módosítók, ez az első dolog, amit mindig kimondunk akkor, amikor a nemzeti parlamentek képviselőivel találkozunk, vagy parlamentközi konferenciákat tartunk, vagy látogatunk fővárosokba, mint ahogy az Szófiában is történt a közelmúltban. Ugyanakkor az egységes piac megszervezése és annak a kerete, a kereteinek meghatározása az az unióra tartozik. A szerződésnek van két cikke, amely ezt a kettőt összekombinálja e, és e, most nem fogok itt mély elemzésekbe e, bocsátkozni, erről egyébként is magunk közt kell beszélni, de amennyiben nem tudjuk a piacot, az egységes piacot harmonikusan működtetni oly módon, hogy egységesek a szabályok, egységes a valuta, de egyébként pedig mindenki a saját adórendszerét követi, ez, ez problémás lehet. E, ennyit a kompetenciák elosztásáról. És aztán ott van a, a szubszidiaritás kérdése. A szubszidiaritás az nem azt jelenti, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kezeljük a problémákat, a megfelelő szinten kezeljük a problémákat. Eh, és amikor egy eh, multicéggel tárgyalunk, amelynek mondjuk a, a tőzsdei értéke, vagy akár a haszna az kétszerese vagy háromszorosa egy Európai Uniós tagállam egész éves GDP-jének, akkor én azt gondolom, hogy a szubszidiaritási elv is azt mondja, hogy egy ilyen céggel európai szinten kell tárgyalni, és nem pedig nemzeti szinten. Tehát ez egy csodálatos vita volt, aminek nyilván ma nem ér véget, ami nyilván ma nem ér véget, de jegyezzük meg ezeket a dolgokat, és reméljük, hogy egy olyan javaslatot fogunk tudni eh, letenni az asztalra, amely abba az irányba mozdítja el a dolgokat a tanácsban, milyen irányba szeretnénk, hogy mennének a dolgok között. Köszönöm szépen az előadóknak és a többieknek, akik felszólaltak a vitában. Nagyon hasznos volt az egész eszmecsere. Én személyesen nagyon is egyetértek a két előadóval, de természetesen a szakbizottság majd a megfelelő eljárás keretében nyilvánít véleményt. Februárban lesz a szavazás, a pontos napot még majd később fogjuk megadni. És a tervek szerint 2018 áprilisában megy a dosszié a plenáris ülésre. 5 vagy 4 perc perccel a tervezett napi rendünk előtt vagyunk, de itt vannak az érintettek. Talán tartsunk majd szünetet a szavazásig, ha erre szükség lesz. Oh, sorry, I invaded you.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 So, we move to point nine of the agenda. Következik a kilencedik napi rendi pont, egy jelentés tervezet, amelynek a tárgya a e, GNI harmonizálása, a GNI rendelet. E, én vagyok az előadó a bíró képviseletében. Röviden hadd ismertessem az általam elkészített jelentés tervezetet. Ahogyan tudják, az új jogi környezet, amelyet a Lisszaboni szerződés létrehozott, olyan, hogy megfelelő, megbízható GNI adatokra van szükség, és hogy ezt biztosítani tudjuk, felül kellett vizsgálni a korábbi 2003-as tanácsi rendeletet. A bizottság javaslatát alapvetően pozitívan értékelem. Az egyik célja az, hogy az összehasonlíthatóságot, megbízhatóságot kell erősíteni a GNI agregált adatokban, hiszen erre alapulnak a saját források, a saját források kiszámítása. A bizottság úgy gondolja, hogy egy új jogalap a szerződés a 338. cikkel teljesen indokolható és megfelelő. Nem csak azért, mert a saját forrásokkal kapcsolatos döntés megváltozott, hanem azért is, mert a GNI adatokat más célokra is használjuk, nem csak a saját források kiszámítására. Fontos, hogy az integritást megőrizzük. A javaslat célja koherens, összeegyeztethető a 2011-es bizottsági közleménnyel, amelynek a tárgya, hogy az európai statisztikák módszertana hogyan változzon a következő évtizedben, integrálni kell a statisztikai adatok létrehozásának folyamatát, szinkronizálni kell a saját forrásokra vonatkozó adatok átvitelét is átadását is. A 2010-es rendelet um, után most javítani kell az adatok minőségét, és a tagállamok két um, formában szolgáltatnak adatokat, az egyik a 2005-ös, a másik a 2010-es rendelet alapján. A jelentés tervezett, miután pozitívan ítélem meg a bizottság javaslatát, csak 20 módosítót mutattak be ehhez, itt egy-két pontosításra volt szükség. A bizottság felé a hatáskör átruházása az egyik ilyen kérdés. A bizottság javaslata ugyanis minden végrehajtási hatáskört magához vonna. Én azt javaslom, hogy a bizottságnak a delegált jogi aktusok kibontsátására adjunk lehetőséget a tartalom alapján a GNI adatok statisztikai adatok saját forrással kapcsolatos összefüggésére alapozva, és a leglényegesebb az, hogy összehasonlíthatóak legyenek a, a, a bruttó nemzeti jövedelem adatok. Szakértői szinten kell majd lefolytatni a részletek meghatározását, ahogyan ezt a 2016 áprilisi intézményközi megállapodás a Better Lawmakingről tartalmazza. Az Európai Parlament azt kéri, hogy minden dokumentumot ugyanakkor megkapjon, mint amikor a tagállamok és a szakértők, a e, bizottságra működő szakértői e, csoportok, ugye, akik majd kidolgozzák a részleteket, e, szintén megkapják, megkapják az összes dokumentumot. Várom majd a módosítókat, és először Stolojan úrnak a néppárt elő, árnyék előadójának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek, ahogyan ön értékelte azt, hogy ez a javaslat mennyire hasznos ez a bizottsági javaslat. A GNI jelentősége nem csak abban ragadható meg, hogy az EU költségvetés kiszámításához ezeket az adatokat használjuk fel, hanem sok más célra is használjuk a GNI adatokat, így például uniós szintű szakpolitikák kapcsán, illetve tagállamokra vonatkoztatva is. Szükséges a rendelet frissítése azon érvek alapján, amelyet ön is ismertetett velünk, elnök úr. Ha megnézik azokat a módosítókat, amelyeket ön javasol a jelentésében, azt mondhatom, hogy a legtöbb módosító szerintem nagyon jó. Ugyanakkor azonban Két módosítóval kapcsolatban még gondolkozunk, mert ezek azt hiszem kicsit problematikusak. Az egyik ilyen módosító a 9-es számú. Figyelembe véve azt, hogy a GNI-t háromféle módon számítják ki, tehát három módszer létezik a GNI kiszámítására. Az egyik a termelésen alapuló módszer, a másik a hasznossági, a harmadik pedig a jövedelmi módszer. Az ön által az ön által benyitott módosítóban pedig az szerepel, hogy csak egy módszert jelentsenek az Eurostatnak. Szerintem ez akkor nagyon korlátozott információ lesz, hiszen rendszerint mind a három eh, szempontra szükség van a GNI meghatározásához, és időnként eh, vannak eh, ellentmondások a GNI tekintetében, annak függvényében, hogy melyik módszerrel számították ki, tehát a jövedelmi, a termelési vagy a e, felhasználási módszerrel. A GNI meghatározása szempontjából, ugye ez nem csak a tagállamoknak fontos, hanem az egész Európai Unió számára is nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek az információk. Fontos lenne megtudni, hogy mi a bizottság véleménye erről a kérdésről, és persze az Eurostat véleménye is nagyon fontos. A jelentés tartalmaz még egy javaslatot. Tulajdonképpen elutasítja a bizottság egyik javaslatát, a 14-es számú módosító indítvány, a bizottság azt javasolja, hogy segítsük elő az összehasonlíthatóságot, és itt a negyedik cikkre hivatkozva a szakértői csoport együttműködésére hivatkozik a bizottság, egyfajta leltározásra van szükség, tudni kell, hogy a tagállamok milyen eljárást alkalmaznak a GNI meghatározásához. Azt hiszem, hogy erről még több szó lesz, majd amikor találkoznak az árnyék előadók önnel, mi azt javasoljuk, hogy a bizottságnak ezt a javaslatát töröljük. De hogyan az elején elmondtam, teljesen osztom a jelentésben megnyilvánuló véleményét, elnök úr, ami a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi aktusok kérdését illeti. Ennek egy olyan jelentésé kell válnia, ami nem vett fel túl sok problémát a szakbizottság számára, és nagy támogatást kaphat majd. Köszönöm. Természetesen még lesz mondandóm ez a törlés, ez a delegált jogi aktusokkal függ össze, tehát ez inkább csak egy technikai kérdés. Az ECR képviseletében Zéle úr, Zéler úr azt írta nekem, hogy nem tud eljönni, de elküldte írásban a véleményét, amit én fogok felolvasni. azt átugrom, köszöneteket, stb. stb. A GNI nagyon fontos mérőszám, hiszen ennek az alapján eh, tudjuk eh, kiszámítani az EU költségvetésen belül a saját források eh, mértékét. Fontos, hogy összehasonlíthatóak legyen ezek azok a számok, és ugyan azonos számíteli standardokat alkalmazzanak a tagállamok. A raportőr kihangsúlyozza, hogy az adatok összehasonlíthatók fontossága fontos, ugyanakkor a nemzeti sajátosságok is megvannak, ezért tökéletes összehasonlíthatóság nem létezik. Széle úr úgy gondolja, hogy a tagállami fontos szakértőkkel való konzultáció kulcsfontosságú, tiszteletbe kell tartani a szubszidiaritás elvét, ugyanakkor fel kell gyorsítani a tagállami verifikáció folyamatát, az ellenőrzési folyamatokat. Az EU költségvetés kontextusára való tekintettel el eh, kell kerülni azt, hogy a eh, rájuk eső résznél a tagállamok többet fizessenek be az EU költségvetésbe, ezért nagyon fontosak a korrekt, megbízható számok. Ezt köszönöm Zile úrnak. Az ALDE árnyék előadóját nem látom, Guétől sincs itt senki. Más frakcióktól sem, akkor az Eurostat képviselőjének tudom rögtön megadni a szót, de közben mégis eh, Weber úr, aki az Eurostatnál gondozza ezt a dossziét, eh, parancsoljon. Weber asszony. Elnök úr, nagyon köszönöm, hogy meghívtak minket ma erre az ülésre. Az új GNI rendeletbizottsági javaslat kapcsán. Gölteri úrnak külön köszönöm a jelentés tervezetet. a meglévő GNI rendeletet módosítani kell, annak három fő oka van. Először is hatályba lépett az ISA 2010. Másodszorban a GNI összehasonlító kell, hogy legyen. Ezért a idevágó definíciók és számviteli szabályok az összes eh, tagállamban megfelelőek kell, hogy legyenek. És ami különösen fontos a tagállamok számára, az az, hogy csökkenteni akarjuk az adatszolgáltatókra háruló terheket, tehát a tagállami statisztikai hivatalokért alapvetően, hogy azáltal, hogy harmonizáljuk azt, hogy mikor, tehát december végéig szolgáltassák az adatokat minden évben. Egy fontos változtatásról már beszélt Galtieri úr, az előadó, ez a jogalapban bekövetkezett változás. Most a 338-as cikk az új jogalap, hogy miért ezt az előadó elmagyarázta, és ez azért is különösen fontos, mert a GNI adatok a saját forrás céljából történő szolgáltatása az európai statisztikák ernyője alatt kell, hogy történjen, és az ezzel kapcsolatos minős, adatok minőségre vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. A jelentős tartalmát illetően nagyon hasonlít a jelenleg érvényesre, a módosítások inkább technikai jellegűek, néhány ilyen változásról szól a jelentéstervezet, a e, bizottságra ruházált hatásköröket, hogy gondoskodjon a harmonizált végrehajtásról. A most előttünk álló eszme csere során az úgynevezett komitológiai kérdéseket is meg kell vitatni. Egy másik kérdés a GNI saját forrásmodell modell architekt struktúrája. Minden tagállamnak határozott érdeke fűződik ahhoz, hogy összehasonlíthatók legyenek a GNI-re vonatkozó statisztikai adatok, és minden tagállam a méltányos részt vállaljon a saját forrásokból. Ezért fontosak a, a végrehajtási intézkedések, ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni, és ez erőfeszítéseket igényel az adatszolgáltatói adat, szolgáltatóktól. Összefoglalva Galtieri úr eh, támogatja a bizottság által javasolt rugalmasságot a végrehajtásra vonatkozóan, és javasolja azt, hogy kezdődjenek el a tárgyalások. Erre a leltárak tekintetében nem lesz annyira szükség, hiszen ezek olyan technikai kérdések, amelyekről profi statisztikusoknak kell dönteni a végrehajtási jogi aktusokkal. Elnök úr, természetesen továbbra is rendelkezésére állunk, hogyha további magyarázatra van szükség. És szeretnék válaszolni egy kérdésre, a 9-es preambulum bekezdésre vonatkozott ez. Hát én sem tudnám jobban elmondani, mint ahogy ön ezt már megtette. Mi az Eurostatnál azt érezzük, hogy mind a három módszerre szükség van a GDP és a GNI számításokhoz, de ez nem jelent plusz terhet a tagállamok számára, hiszen a tagállamok tagállamok túlnyomó többsége mind a három módszert alkalmazza a számításkor, és ahogyan Szaján úr is elmondta, itt um, arról van szó, hogy ez a három módszer segíti egymást, hogy végül is a lehető legpontosabban tudjuk kiszámítani a GDP-t vagy a GNI. A tagállamok saját érdeke is az, hogy ez így legyen, és ezért mi is mind a három módszert szeretnénk a minőségbiztosítási és validálási rendszerünkben alkalmazni. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, akik hozzászóltak a vitában. Megvitatjuk még majd a módosítókat. Köszönöm azt is, hogy a javaslat a fő filozófiai megközelítéseket közelíti egymáshoz. Értékeljük azt, hogy a bizottság eh, külön választja a, az, azt a két eh, részt, amivel kapcsolatban eh, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi van szükség. Végül, amit Szolaján képviselő úr felvetett, Szerintem itt lényegében nincs köztünk véleménykülönbség, ez inkább egy formális dolog, úgyhogy készen állok arra, hogy megvitassuk azt, hogy hogyan tudjuk megszövegezni jobban a 9-es módosított. Itt a szándék nem az volt, hogy csak egy módszerről beszéljünk, és a másik kettő használatát megtiltjuk. A nem tökéletes még a szöveg, és lehet, hogy a három megközelítésű, szóval nem teljesen világos, hogy mit értünk ez alatt. De én igazából nem látok közöttünk lényegi különbséget, csak szerettem volna ezt egy kicsit pontosítani. De készen állok arra, hogy még dolgozzunk ezen, tovább javítsuk a szöveget, és tegyük egyértelműbbé. Hiszen vagy kötelező mind a három módszert alkalmazni, de ez nincs benne a bizottság javaslatában, vagy, legalább, vagy pedig legalábbis egy módszert kell alkalmazni, és a másik kettőt is lehet. Mindegy, ezen még majd dolgozunk, semmi problémát nem látok ebben, még javítani fogunk az általam javasolt szövegen. 14. módosítás, még ellenőrizni kell, ellenőrizni fogjuk, hogy nem hiányzik tényleg semmi, hiszen ez vannak a következménye, hogy a bizottságot milyen hatáskörrel ruházzunk fel, legált, illetve végrehajtási jogi aktusok, kapcsán, és milyen cikkre hivatkozzunk. Mi itt az inventor itt a eltárt akartuk törölni. Mindenképpen köszönöm, ami elhangzott, és a, köszönjük a módosítókat. November 22 a határidő, akkor fogjuk illetve majd január 11-én vitatjuk meg a módosítókat, és vagy január 24-én, vagy február 24-én döntünk itt az ECOM-ban. Utána közvetlenül a kerül a dosszié, és minél előbb, talán a márciusban pottot tehetünk az ügy végére. Nem számítok arra, hogy ez egy hosszú trialógus lesz remélhetőleg így lesz ez. Köszönöm mindenkinek, a bizottságnak, az Eurostat képviselőjének, köszönöm, hogy eljöttek. Most fel kell függeszteni az ülést, mert a szavazás 5 óra 55-kor kezdődik, most eddig még van 20 perc, ezért 20 percre felfüggesztem az ülést, és a szavazás majd a napirend szerint kezdődik.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

Köszönöm, hogy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 Remember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 Ah.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

Dear colleagues, we can start our voting session as usual. Köszönöm. Akkor szokás szerint egy ellenőrzéssel kezdjük a dolgot. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Még néhányan befutóban vannak. No, no. Uh, on the check I'm always neutral. The Lange machine is not working. You want to... De Lange gépe, de Lange gépe nem megy. Akar másikkal próbálkozni? We invert the sense. No, she does it the right way. Ah, okay. Oh. The, the touch, golden touch. Magic fingers, Werner varázsújakkal, Werner. Magic fingers. <laughs> so, we can close the check. Akkor zárjuk az ellenőrszavazást. Fulvio Martusello jelentésterülete a befagyasztási rendelkezések közös elismerése, a kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53-as módosító mellette, 53-as Akkor miért az 52-t mondom? Ha haladjak akkor ahogy kell. 53 mellette. Azt mondják itt nekem, hogy rosszul van összerakva a szavazólista, rossz sorrendben mondja a titkárság. Viegasztal jön az 52 és 53 is, hogy ne féljenek. Ez a végső szocialista összeállítást, nézzék meg, 53 mellette, ellene, nézzük meg, ellenőrizzük az 53-as géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elvetettük. Egy szavazatom múlt. 54 mellette, ellene tartózkodik Nézzük meg ezt is géppel, megnyitom az előszavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellett ellen a tartózkodók elfogadtuk. Ötvenöt mellette ellene. Nézzük meg a szavazást nyitom meg. Lezárom. A következő kiestek, a 17-esig, és most megyünk tovább. Ötvenhat mellette, ellene, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavaz több, szavazat többséggel. 57-es mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette ellene. Nézzük meg 59-es géppel. Nem, a szocialisták ellene vannak. Jó. Elvetettük akkor. Jó, bocsánat. Nem jól láttam a kezeket. 59 elvetettük, 60 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 61 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 62 el, mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 63 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 64 mellette, mellette, ellene tartózkodtunk. Elvetettük 66 mellette, ellene tartózkodok. Elvetettük 67 mellette, ellene tartózkodok. Elvetettük C kompromisszum mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk 78 mellette, ellene tartóz. 78-as géppel nem szocialisták, nem. Mellette. Hagyjuk nyitva a szavazást. Még ketten szavaznak. Jó, lezárom. Elvetettük. 79 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 80 mellette. Ellene. Nézzük meg a 80-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 81. Mellette. Ellene. Nézzük meg a 81-es, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 82 mellette ellene tartozik, elfogadtuk, 83 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene. Nézzük meg a géppel, kezdési géppel a 84-est. Lezárom. 21-21 ellen, de elvedettük egyenlő szám alapján. Megyünk tovább. 28 preambulum pont mellette, ellene. Nézzük meg a 28-as, megnyitom a szavazást. Eredeti kombináció ja, a frakcióknak, újszerű. Lezárom a szavazást. Elvetettük egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadt, 29 mellette ellene. Nézzük meg géppel, szerintem elvetettük, de nézzük meg a 29-es megint az ellenőrszavazást. Lezárom. Elvetettük 30 mellette ellene. Nézzük meg a 30-asra, megint csak ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. 32. Megfelelő rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük meg, nézzük meg lezárom. Elbetettük. 22-21 ellen. Dénes kompromisszum mellett ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 35 mellette ellene. Szerintem elfogadtuk, nézzük meg a 35-ös géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 36 mellett ellene tartóz. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene. Nézzük meg. Szerintem elvetettük, hogy nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük, igen. 38 mellette, ellene. Tartózkodó. Nem látom a liberálisokat szavazni, pedig az övék Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. A bizottság egész módosított szövegéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Still one colleague to vote. Még egy kollega nem szavazott. Most igen, lezárom a szavazást. 39 mellett egy jelenne ketten tartózkodtak. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most menjünk a második szavazásunkra. Ez nem más, mint az a jelentés, mert Eva Zsoli jegyez pénzmosás elleni harc, BTK eszközeivel vélemény, 21-es módosra mellette ellene, tartózkodók elvetettük 23 mellette ellene. Tartózkodók. Szerintem Elfogadtuk, de nézzük meg géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellene. Tartózkodunk. Nézzük meg géppel a 24-est, megnyitom a szavazást rá. Lezárom. Elfogadtuk. A kompromisszum. Elfogadtuk. 31. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 32-es módosító. Harminckettő mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. Béla kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harminc hetes jön, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 fogyott 39 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 40 mellette ellene tartózkodók. 41 okafogyott, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as módosítja mellette. 53 mellette ellene. Nézzük meg géppel. Elfogadtuk. Jó. 54 mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk, 50 mellett elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 62 mellett el ne tartózkodok, elfogadtuk, 63 mellett el ne tartózkodok, elfogadtuk, 64 mellett el ne tartózkodok, elfogadtuk, D kompromisszum mellett el ne tartózkodok, elfogadtuk, E kompromisszum mellett el ne tartózkodok, elfogadtuk, 4 mellette ellene. Nézzük meg a négyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-21, de elvetjük. 5 mellette. Ellene. Nézzük meg az ötös géppel, megnyitom rá a szavazást. Szerintem elfogadtuk, de lássuk meg mi lesz. Lezárom. Elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodok. Elvetettük hét mellette. Ellene. Nézzük meg a hetest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szót a többséggel elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene Nézzük meg a nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Kilenc mellette. Ellene. Nézzük ezt is meg. Szerintem elvetettük, de nézzük meg éppen. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elvedettük. Tízes mellette. Ellene. Lezárom. Elvetettük. 11 mellette. 11. Ellene tartózkodok. Elvedettük 12 mellette. Ellene. Nézzük meg a 12-es géppel, megnyitom a próbaszavazást, illetve a előzőszavazást. Lezárom. Elvetettük. F kompromisszum mellett tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító. 15, bocsánat. Mellette ellene. Nézzük meg géppel ezt is. Elvetettük. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es a mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók. Elvetettük az egész bizottság javaslat módosított formában a szavazást elgyen. Név szerint szavazunk, megnyitom. Még kicsit várnod kell. Lezártam. 43, 41 mellette, senki sem szólt ellene, nulla tartózkodás, gratulálok a jelentéstevőnek. Ezzel zárjuk az ülést, a szavazást pontosabban. A következő ülésünk pedig csütörtökön reggel 9-kor lesz. Zárom a mai ülésünket, köszönöm.